Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Időben kell kezdenünk. Akkor tehát Kezdjük a mai munkát a 12-es napi rendi ponttal. Eszmecserét fogunk folytatni a kínai kereskedelmi kapcsolatok helyzetéről. Mégpedig a kínai kereskedelmi kamara képviselőivel 2000-ben alakult az EU-kínai kereskedelmi kamarája, annak érdekében, hogy egységes hangot képviseljen az üzleti szektor Kínában. Tegnap szóltunk, illetve tárgyaltunk az amerikai Egyesült Államok képviselőjével. Természetesen az usa kívül Kína is nagyon fontos kereskedelmi, illetve gazdaságfejlesztési partnere az Európai Uniónak. Érthető tehát, hogy fontos szempont ez számunkra. A gazdasági környezetről fogunk beszélni, a kínai gazdasági környezetről, illetve az európai befektetési, beruházási lehetőségek kiaknázásáról is szólni fogunk, főként a Kínával kötött beruházási megállapodás keretében. Így módon tehát nagy örömmel köszöntöm az EU kínai kereskedelmi kamarájának eh, képviselőit, meg is adom akkor önöknek a szót. Lange elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy meghívtak ide az Európai Parlamentbe. Jelen pillanatban én vagyok az EU-kínai kereskedelmi kamarájának a képviselője, illetve vezetője hogyha ellátogatnak Sánkhájban, akkor azt tapasztalhatják, hogy a építőiparban folyó fellendülés nagyon kézzelfogható. Ez hasznos image lehetőség Kína számára, ugyanis Kína valóban átalakítja, átrajzolja a térképet, a gazdasági, a politikai térképet, és mindkettőt alapvető módon teszi. Ezt mérete miatt is teszi az Európai Unió és az Egyesült Államok után a harmadik legnagyobb gazdaságról beszélünk. Az ország pedig az Európai Unió területével megegyező területen 1,4 milliárd embernek ad otthont az Európai Unióval. 1,5 milliárd eurónyi napi kereskedelmet bonyolít. Az Európai Kereskedelmi Kamara, amelynek magam vagyok az elnökem, megpróbáljuk tehát e- feltárni ezt a térképet dolgozatainkkal, megpróbáljuk feltárni ezeknek a kereskedelmi kapcsolatoknak a lényegét, és minden évben egy position paper-t szoktunk kidolgozni, körülbelül 130 oldalas ez ajánlásokat fogalmazunk meg, a tavalyiban 800 ajánlást fogalmazunk meg, és több száz oldalon keresztül kifejtjük, hogy mennyire fontosak ezek a kereskedelmi kapcsolatok. Kína kontinensnyi méretű. Tegnap kollégáim, tegnap Shanghai-ban, Shanghai városáról hoztak nyilvánosságra egy dolgozatot. Hatalmas GDP-vel rendelkező városról beszélünk, amelynek óriási áttételi hatása van a gazdaságra nézve. Pekingről is készítünk egy ilyet, illetve az egyéb hét olyan nagyvárosról, amelyben rendelkezünk a kínai városok közül. Egy dolgozatot készítettünk arról is, hogy az üzleti közösségnek milyen a hozzáállása, ez az üzleti bizalomról szóló felmérés, mindezeket a dokumentumokat egyébként a weboldalon is közzétettük. Nyilván mindennek megvan az ára. Az európai üzleti tevékenység 23 milliárd eurót tesz ki. Ez azt jelenti, hogy másfél milliárd eurót nyi kereskedelmet bonyolítunk naponta. Ez természetesen Kínában nagy lehetőséget, de gyakran elveszett lehetőséget jelent az Európai Uniós vállalkozások számára. Óriási országról beszélünk tehát, ahol még többet elérhetünk. A bizottság körülbelül 12 hónappal ezelőtt egy beruházási megállapodást kötött Kínával. Ez számunkra egy kicsit a WTO tárgyalásokra emlékeztet, amelyekre 90-es évek végén került sor, és 2001. decemberében sikeresen lezárultak. Ez jelentősen megváltoztatta a helyzetet, és úgy gondoljuk, hogy ez a beruházási megállapodás nagy változást hoz majd a számunkra. Ez azt vizsgálja, hogy a különböző területeket hogyan érinthet a tevékenységünk. Van azonban egy olyan terület, a pénzügyi szektor, amelyet a korábbiakban figyelmen kívül hagytunk. Hogyha megnézzük a, pi- a külföldi piaci részesedést, nem az Európai Unióst, hanem a külföldit, 2006-ban 2,4%-os volt, most pedig 1,7%-os a banki ágazatban. A külföldi bankok eredményei nagyon hasonló közeli piacokon, mint például Indiában. Itt 20%-os volt a külföldi bankok részesedése, Brazíliában 40%, tehát ez az 1,7% nagyon jól mutatja, hogy a banki ágazatnak milyen nehézségei adottak Kínában. Hogyha megnézzük a kínai bankokat, hogy a kínai bankok egyre nagyobb mértékben jutnak el Európába, ez jó nekünk, ugyanakkor viszont az európai bankok számára nincs meg ugyanez a lehetőség. Az európai kereskedelmi bankok esetében, miután az ICPC három hónapos munka után létrehozta az Európai Unióban a székhelyét, látjuk, hogy évente egy-két fiók megnyitása milyen nehézségekbe ütközik Kínában, ugyanakkor viszont itt az Európai Unióban a kínai bankok egy hét alatt négy fiókot nyitottak, tehát az Európai Unió sokkal nyitottabb. Sikeresek vagyunk annak ellenére, hogy nagyon sok szigorú szabálynak kell megfelelnünk. Az egyenlő feltételek, az egyenlő játékszabályok helyzete szintén nagyon fontos számunkra, a megállapodás, a beruházási megállapodás előíre, aláírása nagyon nagy lehetőségeket teremt az Európai Unió számára. A kamara dokumentumaiban a 2013 végén tartott első plénum után azt tapasztalhattuk, hogy új reform hullám indult el az országban, és tavaly október-novemberben pedig a negyedik plénum jött létre, ami elsősorban a jogállamisággal foglalkozott. Tehát ez nagyon jó fejleménynek tekinthető. Ugyanakkor viszont ugyanezeket a történeteket újra meg újra halljuk, szembesülünk ezekkel. Itt Belgiumban például van egy eh, belga beruházó, amelynek nehézségei adottak a kínai piacon. Két belga beruházó Két belga beruházó éttermét a kínai állam kisajátítja. Tehát a jogállamiság szabályait meglehetősen eltérő értelmezésben alkalmazzák, és ez azt jelenti, hogy reményeink szerint újabb és újabb előrelépések történnek. Sajnos az aranykor véget ért, amelyet mi így hívtunk, amikor két számjegyű volt a növekedés, az aranykort a WTO csatlakozás is jellemezte, és az export területén is jelentős szerepet töltöttek, töltöttek be, 15%-os növekedés volt, ennél többet már nem nagyon lehet növekedni, Néhány évvel ezelőtt a egy család, egy gyermek politika még hátrányt jelentett, ez azonban most már a gazdaság előnyére fordítható. Infrastruktúrális beruházások, jelentős infrastruktúrális beruházások történnek, a GDP 50%-át fordítják ezekre a beruházásokra. Új repülőterek, utak, autópályák és metró építése. Szolgáltatásorientált gazdaságról beszélünk természetesen. Ők az aranykor megnevezést egy kicsit provokatívnak tartják, azonban ez azt mutatja, hogy az aranykor véget ért. Kína tehát most már olyan gazdaságot épít, ami az embereket szolgálja, több szolgáltatás, jobb szolgáltatás, oktatás, egészségügy, ilyen szolgáltatásokhoz juttatja az embereket. A növekedési minta, amelyet az elmúlt két-három évben Kína tapasztalt, azt jelzi, hogy az üzleti vállalások, vállalkozások változnak. Az Európai Uniós vállalkozások nagyon sikeresek voltak Kínában, de azért is, mert elképesztő volt a növekedés, 10-12 százalékos, főként miután a világgazdaság 2008-ban összeomlott, Kína még így is ki tudott emelkedni. Most azonban lelassult a növekedés, vannak olyan korlátozások, amelyekről szóltunk már a korábbiakban, és most sokkal hátrányosabban érintenek minket, hiszen sokkal keményebb a verseny. Olyan területeken is megvalósul ez, ahol az európai KKV-knek különösen nagy nehézségeik adottak, és a kamara mindig erőteljesen támogatja, képviseli a KKV-k érdekeit egy KKV központ jött létre Pekingben például, ami egyfajta kölcsönközpontot jelent, hitelközpontot jelent az európai KKV-k számára, akár Litvániából, Lengyelországból, Németországból. A parlament nagyon sokat segített nekünk abban, hogy a KKV-kat ezekkel az eszközökkel segítsük. Tehát olyan változásokra van szükség, amelyről a kínai vezetők beszélnek a piaci erők tekintetben. Számunkra itt ez elsősorban munkahelyeket és növekedési lehetőségeket jelent, hogyha Kínában csökken a növekedés, az minket is közvetlenül érint. A Financial Times-ban megjelent novemberi cikkemben egy javaslatlistát tettem le az új vezetés számára, és az egyik javaslatom az volt ezen a mit tegyenek listán, hogy Kína milyen mértékben tartja magát a WTO szabályokhoz, erről érdemes egy jelentést készíteni a önöknek is. Az amerikai kongresszus igazából ezen a téren nem teljesít kiválóan. Szerintem ez nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy megnézzük, hogy mik azok a területek, amelyek továbbra is problémásak. Ha már Amerikáról beszéltünk, a TTIP, Amerika és az EU ügyeként néznek erre legtöbben, de hát Kína is kébe kerül, mert hogy Európa és Amerika hogyan eh, állapodik meg, ez számunkra is fontos. Fontos, hogy először a normák, szabványok terén eh, kapjuk össze magunkat, és próbáljuk utána a nemzetközi szinten is ugyanezekhez tartatni az embereket. Tehát minél gyorsabban eh, zárulnak le a TTIP tárgyalások, annál jobb nekünk is. Tehát eh, nem csak egy eh, az Atlanti óceán két partját érintő megállapodás lesz ez. A szabadkereskedő megállapodás sok eh, befektetési és berezés megállapodás gyors megkötése szerintem fontos. Remélhetőleg márciusra már előrébb leszünk Kínával, ez fontosabb, mint egy szabadkereskedelmi megállapodás. Kína sikere nagyon fontos számunkra, hogyha lassú a Kína gazdasági növekedése, vagy elszigeteli magát, ez az egész világnak rossz lenne, főként a cégeknek, így a munkahelyteremtésre is káros hatással lenne Európában. Ennyit szerettem volna jó helyben elmondani, most pedig szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönjük, mondja az elnök, ezt a roppant érdekfeszítő eh, prezentációt. Biztos vagyok benne, hogy eh, gondolatébresztő beszédét követően sok kérdés merül fel a kollégákban. Állandó előadónkat, Winkler úrat kérném fel elsőként, és egyben üdvözölném a kínai küldöttségvezetőjét, Joe Lynent, aki majd utána kapja meg a szót Winkler úr elsőként. Csend. Elnök úr, köszönöm. Vütke úr, Vütke elnök úr, nagyon érdekes dolgokat hallottunk öntől, betekintést kaphattunk a kereskedelmi kamara kínai tevékenységében, mit, hogyan gondolkodnak önök erről, mik a prioritások, és megerősíthetem, hogy a monitoring csoport és eh, ebben a bizottságban ülő tagjai is elkötelezettek a tárgyalások előmozdítása iránt. Mi is úgy véljük, hogy eh, kedvező, tisztességes eh, megállapodást kell kötnünk, Ön is hangsúlyozta. hogy nyilván a jog a legfontosabb. a befektetők számára. Tehát ezért valóban prioritásként kezdjük mi is ezt a bilaterális befektetési megállapodást. Nagyon fontosak, fontos, hogyha nem vagyunk jelen a banki ágazatban, a pénzügyi ágazatban Kínában, akkor nagy lehetőséget szalasztunk el. Első kérdésként azt vetném fel, hogy milyen más ágazatok lehetnek még fontosak a kereskedelmi kamara tagjai szerint melyek hol látják a, önök az áttörési lehetőséget, kitörési lehetőséget rövid és középtávon, akkor, hogyha a két oldalú befektetési megállapodást sikerül megkötni, illetve addig, amíg meg nem köttetik ez a megállapodás, de már akkor is talán pozitív hatása lehet a dolgok alakulására. Második kérdésem, mi az ön tapasztalata a tagállamok kereskedelmi képviselőinek, képviseleteinek a munkájával kapcsolatban minden uniós tagállam jelen van Kínában, kereskedelmi képviselet formájában. Ön szerint ezek a kereskedelmi képviseletek együttműködnek egymással, vagy inkább versenyeznek egymással? Milyen légkör uralkodik közöttük? soraikban, és ön szerint mi lenne célra vezető ezen a szinten? Köszönöm. Köszönjük, Joe Linen, üdvözlünk a bizottságunkban. Igen, köszönöm. Igen, nagy örömömre szolgál, köszönöm, elnök úr. Lütke úr, eláll a lélegzetem a számok láttán, a 7%-os csökkenés ellenére még mindig 40%-os növekedés mutatnak évente Kínában az adatok. Úgyhogy ez nagyon fontos. 40 éve léteznek az EU-kínai kapcsolatok, lesz egy csúcs is, ha minden igaz. Tegnap a nagykövetnő itt járt nálunk, és elég nagyok az elvárások Kínában az EU-t illetően. Nem tudom, hogy teljesíteni tudjuk-e azt. Lesz egy átfogó egyezmény a partnerséget, illetően egy Comprehensive Agreement most a 40. évfordulóra. Én úgy gondolom, hogy a kínai delegáció és az a kereskedelmi szakbizottság együtt kell, hogy működjenek, mert a kereskedelem még mindig a kapcsolatunk lényege. Bár most már van éghajlatváltozás elleni harc, kultúra, és más aspektusa is. Az amerikai kongresszus rendelkezik egy kutatási központtal, ami nagyon jó adatokkal rendelkezik Kínáról. Itt most a parlamentben is lesz egy ilyen kis központ, Kínát illetően lehet, hogy a tényeket nekünk is ellenőriznünk kellene, és a politikai osztályt meg kellene kérni arra, hogy beszámoljanak az aktuális helyzetről. Aztán a jogállamiságot illetően ön említett valamit, azt említette, hogy a kínai jogszabályokban lehet bízni, hogy ezeket be is tartatják. Második kérdés, a korrupció elleni harc. az európai cégekről is szó van itt, mennyire folyunk ebbe bele. Aztán ön azt mondta, hogy Kína beruház az infrastruktúrába. A közbeszerzési tendereknél van esélyünk, vagy nem? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hárman kértek szót, nem négyen. Moszka asszony. Sì, grazie molte, e, grazie per questa introduzione. Én is Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Azt hiszem, hogy az, ami elhangzott, az alátámasztotta, hogy milyen nagy lehetőségek rejlenek abban, hogyha jobb a viszonyunk Kínával. De azért azt nem felejthetjük el, hogy elég nagy aggodalmak is vannak Kínával kapcsolatban különösen az üzleti kapcsolatokat illetően, illetve hát az állampolgárok körében is Európában. Arra nézve is, hogy mik a mi lehetőségünk, geink, illetve hogyha megnézik, hogy az európai cégeknek milyen nehéz a kínai piacra kijutni, és hát legyőzni a kínai bürokráciát. Két dolgot megismételhetnék, ami már elhangzott a bevezetőben, csak azért, hogy tisztázzuk ezt. Megpróbálunk előrelépni. Csak nem tudom, hogy az elérhető eszközökkel hogyan vehetjük rá az európai állampolgárokat és az európai cégeket, hogy tájékozódjanak arról, hogy mi történik Kínában. Nem csak a jogbiztonságról van szó, hanem arról is, hogy jobban megismerjék Kínát, azt, hogy egyetemik a lehetőségek Kínában. Hogyan lehet hozzáférni a kínai piacgazdasághoz? A piacgazdaság kérdése egy nagyon jelentős dolog, és erről majd még beszélnünk kell a jövőben. Szeretnék egy kis plusz információt kapni az egyik dologról, ami nagyon aggasztja az európai cégeket, a szellemi tulajdonjogok kérdését illetően. Hogyan haladhatunk előre? Mi a legérzékenyebb kérdés az európai állampolgárok számára? Ez nyilvánvalóan a hamisított árucikkek kereskedelmi. Hogyan lehet ezzel felvenni a harcot? Hogyan védhetjük a két oldalon az érdekeket? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Engem elég, én eléggé ismerem az Európai Kereskedelmi Kamarát Kínában legalábbis annyira, hogy tudatában legyek annak, hogy mennyire keveset tudok Kínáról, és hogy egyáltalán mi milyen keveset tudunk. De a kérdés az, a két oldalú egyezményt illetően, mi az üzenet az EU felé? Ön mit mond nekünk? Mi gyakorlatiasak legyünk, vagy nem is mondok többet. Aztán a sánkhái kezdeményezés, és Európa hogyan álljon ehhez. Sankai lehet versenytárs is, de lehet partnerünk is. Sankai nő, és egyre kiéleződik a helyzet. Aztán Peking. 400 milliárd eurót említettek. Aztán itt van az energia kérdése. Oroszország, Kína, ez hogyan kapcsolódik az energiabiztonsági kérdéshez. Sefcsovicsal és Millerrel találkoztam két héttel ezelőtt. Azt mondták, hogy két év múlva majd meglátjuk, hogy váltunk-e földgázpiacot. Aztán <clears throat> mi a helyzet a um, piaci helyzettel? Európa megpróbálja bevonni Kínát a kereskedelembe. Mi az önök üzenete? Én annyira örülök a kereskedelmi kamera tevékenységének. Az önök üzenete mindig gyakorlatilag, soha nem ideológiai alapú. Köszönöm. Krisztof. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Cooperation and benefit from the European Business Center az európai üzleti központot illetően Kínában. Nem tudom, vegyesek azok a dolgok, amiket hallok, hogy működik-e ez a dolog, vagy sem Kínában. Mit tehetnénk még? Szeretném tudni, hogy mi a véleményük arról, hogy a beruházásokat hogy lehet védeni Kínában. hogyan lehet a vitás kérdéseket rendezni. Önök számára ez fontos, hogy legyen megfelelő vita rendezési lehetőség? Ha igen, akkor miért fontos? Nem sokára lesz egy beruházási egyezményünk Kínával. Ha Európa úgy dönt, hogy nem akarunk vita rendezési lehetőséget, akkor azért azt tudni kell, hogy vannak olyan országok, akiknek van már ilyen vitarendezési egyezményük Kínával. Tehát mi lenne a következménye, ha mi úgy döntünk, hogy ilyet nem akarunk? Akkor ez mi a kihatás az európai üzletre? Köszönöm, Helmut. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a nagyon kézzelfogható magyarázatot és azt, hogy milyen üzleti kapcsolatokat valósítunk meg Kínában. Rögtön a kétoldalú beruházási egyezménnyel kezdeném. Az Európai Parlamentben van erről vita. Mi azt javasoltuk, hogy ne legyen vitarendezési mechanizmus Kínával, és most pedig változtatnánk ezen. Ön mit gondol? Kell ez, ez a svédelem, vagy dolgozzunk ki új módot arra, hogy a népgazdaság keretei között hogyan lehet védeni a befektetőket? Más módszerek léteznek erre? Aztán jelenleg beszélünk az energiabiztonságról. 1,3 milliárd embert látnak el energiával Kínában minden nap. Hogy néz ki az energiabiztonság Kínán belül? Hogy néz ki a nyersanyagokhoz, energiaforrásokhoz való hozzáférés? Nekik is nehézségeik vannak? Ez egy közös erőfeszítés lenne? Tehát a kínai oldal a kereskedelmi kamara nézete szerint mennyire van tudatában annak, hogy ez egy kihívás az energiabiztonság, és hogy globális felelőssége van a kínai államnak is. Hogy néz ki erről a vita? Aztán Kína az IT területen is vezető erő. Mit jelent ez az EU vállalkozások számára? hogyan lehetne a kínaiak információs technológiai kapacitását hasznosítani a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Berc úr, bizottság. Um, thank you, Chair, and, um... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Európa eh, Unió kínai kereskedelmi kamarájának ezt a lenyűgöző 400 oldalas dolgozatot. Azt hiszem, hogy ez mutatja kitűnően azt, hogy milyen jó az együttműködés a kereskedelmi kamarával, és a kereskedelmi kamara nagyon hasznos eszközt jelent, amikor az Európai Uniós üzleti vállalkozások tevékenységéről beszélünk. A negyedik fordulóját tartottuk Brüsszelben ennek a beruházási megállapodásnak, itt voltak velünk a kínai partnereink, és megvitattuk a megállapodás tervezett szövegét, amelyet a szakbizottsággal is megosztottunk. A következő héten pedig egy kereskedelmi és beruházási szakpolitikai párbeszédet tartunk Pekingben. A dolgozatban pedig olvasható volt, hogy próbálunk a több oldalú fórumokon is a bali utáni időszakra összpontosítva elsősorban. A szocialista piacgazdaságnak megvannak a kínai jellegzetes kínai jellemzői, de a reform folyamatban van. 2013. októberében tett reform ígéretek remélhetőleg hamarosan érvénybe lépnek egy beruházási katalógust is összeállítottak, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben várható felülvizsgálat tükrözi majd az aggájainkat. A beruházási megállapodással kapcsolatos tárgyalásaink remélhetőleg az EU-ban és Kínában is fellendítik a kereskedelmet. Az együttműködési agenda, amelyet a 2013-as októberi csúcs találkozón elfogadtunk, azt tükrözte, hogy szeretnénk egyenlő versenyfeltételeket az Európai Uniós vállalkozások számára, és reméljük, hogy az akadályokat, a fennmaradó akadályokat az elkövetkezendő évben csökkenteni tudjuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, most pedig öné a szó, a kamara részéről nagyon sok kérdést kapott. All these participants, so I try to... Köszönöm szépen elnök úr. But also as short as possible uh, an answer to your questions. But... Úgyhogy megpróbálok rövid válaszokat adni, de aztán az ülés után szívesen válaszolok e-mailben, vagy a küldöttségi találkozón, vagy Brüsszelben, a kereskedelmi kamarában, mert jövő héten itt leszünk Brüsszelben. és természetesen várjuk Önöket Pekingben, Sánkájban, vagy bármelyik hét kínai városban, ahol jelen vagyunk. Úgyhogy mindenki annak hisz, amit a saját szemével lát, úgyhogy jöjjenek el. Aztán <clears throat> most már nyilvánvalóan nem az ipari gyártásról van szó, <clears throat> nem ezt a kort érjük, ha Sánkhájban szétnéznek, akkor azt látják, hogy a személygépkocsik 40%-a Európából jön. Európa a piacon ott van, látható, de a szolgáltatások területén nem logisztika, egészségügy. Itt kell még fejlődnünk. És nem feltétlenül nyit Nak, a kínaiak. A múlt évben az APEC ülés előtt tettek például egy a Reformbizottság Kínában tett egy katalógus, de az most már rövidebb, mint eddig volt. Úgyhogy a kérdés fölmerül számunkra, hogy miért ruházunk be egy területbe még többet, hogyha nem férhetünk hozzá a piachoz például, miért termelne valaki több kőolajat, hogyha nagyon nagy a verseny, és amúgy is túl kínálat van. Úgyhogy a két oldalú beruházási egyezmény szeretnénk, hogyha ütős lenne. Aztán a környezetvédelem, elsődleges fontosságú. Ahogy Európában a Rúr vidéket megreformáltuk, reméljük, hogy ez történik Kínában is. Nagyon nyomás, Európának megvan a technológiája, know-how-ja, és a kínai kormány nagyon agresszív jogalkotással védi a környezetet, csak nem valósítják meg. Így aztán nagyon sok üzleti lehetőség lemarad, mert <clears throat> a külföldi cégek kiszorulnak. Persze minnyáján versenyzünk, 1800 cég van a kereskedelmi kamarában, és összetartunk, amikor az egyenlő játék feltételekről van szó. Nincs más kereskedelmi kamera, ami ilyen kiterjedt lenne Kínában, és mi nagyon lobbizunk, ők megpróbálják az oktatást és a marketingelést nyomni, főleg kínai dialektusokban az angol tudás még nem annyira elterjedt, úgyhogy beszélnie kell az embernek a kínai tisztviselőkkel valahogy. Tehát az a kérdés, hogy hogyan működhetne együtt az ember a problémák megoldásában. Aztán EU delegációk, a 28 országgal tartjuk a kapcsolatot. Tehát röviden igen, mi ugyan egymás versenytársai vagyunk, de tudjuk, hogy mi az érték az igazságos versenynek. És ezt kérjük Kínától is, igazságos versenyhelyzetet. Jó Leinen úr kérdése a jogállamiságról. Nem szabadna ezt így nevezni Kínában. A jogállamiság az egy nyugati elképzelés. Kínában ez nem így néz ki. Van a törvény. Októberben, novemberben nagy előrelépés történt, hogy függetlenebb legyen az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni harc. De nagyon sok kihívással áll szemben Kína még, úgyhogy ez eltart még egy darabig. Említettem ezt a kis éttermet, ami történt, ami lényegtelen nagyságát illetően csak jól szimbolizálja azt, hogy a kis cégek milyen bizonytalansággal találkoznak, hogyha az átláthatatlan rendszerben valakinek megtetszik valami, akkor alkot rá egy törvényt, és soha nem tudja meg az ember, hogy pontosan mi történt, csak egyszerűen bezárják, elkobozzák. Úgyhogy mi figyeljük, hogy itt mi történik. és megpróbáljuk rávenni a kínaiakat, hogy ne csak beszéljenek, hanem lépjenek is. A monopólium ellenes törvények, személygép, kocsi, gyógyszergyártás nagyon megy ez, és az európaiak az egyetlenek, akik felemelik a szavukat. Elég nagy a vita Pekingben, a parlamentben, a kereskedelmi minisztériumban ez ügyben. És a kereskedelmi fejlesztési kamara is felvette velünk a kapcsolatot ez ügyben. Tehát ez azt mutatja, hogy ha fölvett az ember egy témát, akkor előre léphet. Lehet, hogy kis, kicsit agresszívabbak vagyunk, mint a többiek, de nem látjuk, hogy hogy lehetne ezt másképp csinálni. Nekünk kell megvédeni az európai üzleti érdekeket. Különösen a közbeszerzést illetően. Kína újabb egyezményt javasol az EU-nak, még nem tudjuk, hogy mit tartalmaz pontosan, eddig mindig kevesebbet tartalmaz, mint amit mi szeretnénk. És hát persze ott a kérdés, hogy egyáltalán hány kínai cégnek engedik meg, hogy közbeszerzési tenderen részt vegyen. Mert a mi cégeink sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint a kínaiak. Aztán az olasz képviselőnök kérdése. Az európai üzleti érdekek. Erősebbek vagyunk mi, mint külön-külön a nemzeti kereskedelmi kamarák. Egyébként az olasz kamarával együttműködünk. Az elődöm is egy olasz úr volt, de csak akkor végezhetjük a munkánkat, hogyha megosztják velünk a cégek a problémáikat. De amire szükség van, az a KKV-knak adott segítség, illetve a nemzeti forrásokból kapott támogatások, az IPR-t illetően csak azt tudom mondani, hogy ez mindig egy központi kérdés, a szellemi tulajdonjog kérdése Kínában. Ami érdekes, hogy minél jobban fejlődik a kínai piac, annál jobban kiszorultunk mi ebből. Most az történik, hogy a 95%-a a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos pereknek kínai-kínai ellen. A vidéki régiókban nagyon nagy a helyi protekcionizmus. Pekingben nagy az egyetértés, de amikor kiutazik az ember vidékre, akkor a helyi rendőrség és a helyi illetékeseknek teljesen más az érdekeltsége, mint amit szeretne az ember. Tehát vannak szövetségeseink, Pekingben, de még egyszer, van egy helpdesk a szellemi tulajdonjoga kapcsolatban, ez nagyban segíti a munkánkat. A két oldalú beruházási egyezmény. A 90-es évek végétől kezdve a VTO hatására hoztuk létre a mi kereskedelmi kamaránkat. Pascal Lamy azt mondta, hogy én nem akarok a nemzeti kereskedelmi kamarákkal, én azt akarom, hogy összefogjatok. Úgyhogy például a petrokémiai szektorban összefogtunk, és azt mondtuk, hogy igen, ez a megoldás. Aztán 51-en létrehoztuk a kereskedelmi kamarát, és most 1800 cég tagunk van 9 városban. Most a kétoldalú beruházási egyezmény másodszor teszi azt lehetővé a történelm során, hogy Kína aktívan együttműködjön velünk. Úgyhogy ez fontos. A sankhái nagyüzletek, a földgáz, e, vigyázzanak nagyon, e, politikailag lehet, hogy nagy zajt lehet csapni, de aztán nem tudja az ember, hogy a valóságban mi van mögötte. 2018-ra tervezik, hogy Szibériából Észak-Kínába jöjjön egy csővezeték, de nem, tudjuk, nem tudunk semmit. <clears throat> Ki finanszírozza? Kínaiak, oroszok, és egyébként is a 18-as ütemterv nem realisztikus, inkább 20-25. Aztán a földgázárat mindenki tudja, mindenki ismeri, a kínaiaknak viszont van választási lehetősége. Úgyhogy én ezeket a több millió dolláros üzleteléseket nagyon nagy óvatossággal kezelném. A kínaiak azt kérték a WTO-tól, hogy az öt kritériumukat teljesítsék, de úgy tűnik, hogy ez az öt kritérium, ami alapján megszabjuk, hogy mi az, hogy piacgazdaság, nem igazán teljesül Kínában. Kínában, ha például dömpingről van szó, azok is csak a kereskedelmi viszonyok 1%-át képviselik. Nagyon fontos, hogy védjük a beruházásainkat, de helyezzük ezt kontextusba. Igen, az öt kritérium fontos. A KKV központok. Hát, elég nehezen kezdődött. Az irányítás miatt, a szerkezet miatt. A német központ Berlinben a pekingi és a Sánkhái központ jól teljesítenek. Azt hiszem 50 ezer négyzetméteres területen működnek, 200 KKV-t képviselnek. Mi is részei vagyunk, és az, hogy leváltották a vezetőt, az segített. Az európai KKV-k most jobban teljesítenek, de lehetett volna jobban is. A német kereskedelmi kamarának tagja voltam, és aláírtam, aláírója vagyok 2001 vagy 2002-ben a Kína-német egyezménynek, aminek része a vitarendezési mechanizmus. de Kínában nagyon összetett a jogi helyzet, és mindenki úgy érezte, hogy nagyon fontos ez a mechanizmus. Most nem egészen értjük, hogy milyen irányba halad a vita. 27 tagállam védve van, Írország nem. De számunkra a beruházás vitarendezési mechanizmus fontos. És végül Solc úr, hogyha az amerikaiak nem tudják beindítani a terveiket, akkor hogyan lehetne ezt elvárni az európaiaktól, Kínától? Ne adjunk ki egy ütőkártyát a kezünkből, hiszen ez a piaci kapcsolat sokkal nagyobb, mint például az amerikai, európai. Úgyhogy remélem, hogy a TTIP tárgyalások nem ássák alá a helyzetünket. Úgyhogy nekünk nagyon fontos a vitarendezés. Az energiabiztonság. Sok kőolajat termelnek, földgázt. De a keresletet nem tudják kielégíteni. Kína az amerikai GDP harmadával rendelkezik, de a gigavatos kapacitást uh, figyelembe véve ugyanannyit használnak fel, nagyon energiaigényes az iparuk. Most ebben a szén uralt világban, Kínában mit tehetünk? A kínaiak két hetente építenek egy szén alapú üzemet, akkor mit tehetnénk? Úgyhogy nagyon fontos, hogy a engage them in uh, energy saving. Hogy a tiszta szénről beszéljünk a kínaiakkal, Az, ahogy Merkel megvalósította azt, hogy hogyan spóroljunk az energiával, szerintem ez a követhető út, és végül az információs technológia nagyon jó versenyképes társaságaik vannak, és jól ismertek már Európában is. Egyébként nekünk ők versenytársaink, de eh, elősegítik a jobb kommunikációnkat. Ami nagyon fontos Kínában, hogy eh, korlátozott az internetsebesség. Hogyha van egy internetsebességi lista, Dél-Korea vezető Kína 96. helyen áll, ötször lassabbak, mint a dél-koreaiak, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még mindig flopin küldik az információt a DHL-lel, úgyhogy annak ellenére, hogy az infrastruktúra létezik, Kína a saját gazdasági fejlődését. Nagyon nagy a tűzfal, de hát nyilván ez politikailag motivált, és károsítja az üzletéletet. Köszönjük, Vütke úr! Roppant érdekes dolgokat hallhattunk, nagyon sokat tanultam én is. Mindig öröm, hogy ellátogat hozzánk. Természetesen majd követjük tovább a tárgyalásokat, és tartjuk magunkat az eddig Köszönjük a 13-as napi rendi ponttal folytatjuk, monitoring csoportok beszámolója, szerintem nagyon gyorsak lehetünk ez ügyben. felsorolom tehát ezeket a monitoring csoportokat, akkor emelje fel az illetékes kezét, hogyha van mondani valója. Szerintem most éppen nincsenek problémák Kanada. December 3-án került sor ülésre Kanadával kapcsolatban. Van mondandója nagyra becsült kollégának? Nem. Tájvan a következő. December 9-e, úgy látom, itt sincs semmi mondani való. Csak nagyon röviden, elnök úr. Beszámolhatok röviden arról, tájvani kollégák részéről. Ott volt a, ezen az ülésen a külkereskedelmi e, igazgató. 7-8 éve e, nem nőtt a kereskedelem volumene. Szabad kereskedelmi megállapodásokról tárgyalásokat kezdeni szeretnének, ugyanakkor változatlan az változatlan az álláspont, mi szerint egyelőre nem rendelkeznek megfelelő kapacitással erre. Iza. A következő monitoring csoportülésre február 23-án kerül majd sor. Palesztina, Izrael, Törökország, Amerikai Egyesült Államok, december 11-én került sorítülésre. Cecilia Malmström és Michael Froman közötti ülés erről van itt szó. Jövő héten lesz a következő monitoring eh, csoportülés, a következő tárgyalási forduló előkészítésére. Egyelőre nincsenek nagy változások, Japán a következő, van-e valami újdonság? Igen, elnök úr. A legfontosabb fejlemény az az volt, hogy az Európai Unió eh, nem tarifális intézkedések és tehetsorolt fel, amelyeket amelyekkel valamit kezdeni kell, amelyeket le kell bontani, meg kell szüntetni. Formális reakciót a japán féltől ezen a ponton nem kaptunk a felvetéseinkre. Úgy tűnik, hogy a japán fél, a japán tárgyaló partner úgy érzi, hogy az ő oldalukon sokkal nagyobb nyomást éreznek, hát alapvetően pozitívak a várakozásaink a következő tárgyalási forduló kapcsán. Közép-Amerika, Bőge úr. Igen, köszönöm elnök úr. Az alakuló ülésünkkel hét e, kedden került megrendezésre, nyolcan vettek részre, részt ezen, plusz e, e, a szakértőink, a guatemalai nagykövet is jelen volt, beszámolt a fő kérdésekről. Szieka és Szika soros elnökségét eh, éppen Guatemala viszi, ami a megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtását illeti, azt az információt kaptuk, hogy egyelőre a kereskedelmem volumene jelentősen nem nőtt, pozitív eh, fejleményként élik ezt meg. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az első végrehajtási jelentésüket tavasszal fogják el nyilvánosságra hozni. Amint ez megtörténik, nyilván majd mi is alaposabban elemezzük, hogyan hajlakulnak a dolgok. Köszönöm. Chile, Rodriguez asszony. De. Köszönöm, elnök úr. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy kedden volt az alakuló ülés, a monitoring csoport alakuló ülése, ami Csillével foglalkozik. Ennek a szakbizottságnak a tagjai is részt vettek, az EU Csile Vegyes Bizottság asszonya, az Európai Bizottság részéről is voltak ott a külügyi szolgálat részéről, valamint a csilei nagykövet. Egyértelművé vált, hogy a kereskedelmi kapcsolatok, illetve intézményi kapcsolatok a két fél között kitűnőek, jelentős a bizalom mindkét fél részéről, és annak az az eredmény, az az eredmény, hogy 15 évvel ezelőtt tárgyalások indultak, nagyon gyümölcsöző volt. Azonban ez a megállapodás némiképp háttérbe szorult, hiszen megállapodás született Közép-Amerikával, Peruval, Kolumbiával, sokkal modernebb, előre haladottabb megállapodások. Ezért fontosnak tartottuk, mi is, hogy a Csillivel való megállapodásokat modernizáljuk, ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy az előkészítő munkákat gyorsítsák fel, annak érdekében, hogy a modernizáció szükségességének mértékét feltárják. A kapcsolatoknak nagyon sűrű az ütemterve jövő héten például ülésezik az EU-Chile parlamenti vegyes bizottság áprilisban a társulási tanács ülésezik az EU-Chile partnerek között. Miniszteri szinten júniusban a CELAC csúcs találkozója kerül megrendezésre az EU, illetve latinamerikai állam és kormányfőkkel, valamint a munkacsoportnak az áprilisi tanácsülés után és a csúcs találkozó előtt lesz egy ülése, és arra kell törekednünk, hogy a szalaknak sikeresebb legyen a következő találkozója. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kolumbia lesz az utolsó. Azt mondták, hogy a megállapodás körülbelül egy éve érvényben volt illetve érvényben van, és nagyon sikeresnek bizonyult. Tehát az állandó jelentéstevő nevében néhány megjegyzést szeretnék tenni. Az állandó jelentéstevő sajnos most nem tud ott eljönni. Január 20-án találkoz, ta, tartott találkozót a Monitoring Bizottság, és megállapították, hogy növekedés valósult meg a Kolumbia és Peru, valamint az Európai Unió közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokban. A hosszú távú hatásokat azért nehéz lenne megítélni. Megvizsgáltuk a kolumbiai és perui emberi jogi helyzetet, valamint a munkavállalók helyzetét. Vita alakult ki a külügyi szolgálattal, illetve a két nagykövettel. és az emberi jogi párbeszéd kérdése nagyon fontos téma volt a napi renden. Ennek ellenére a végrehajtást részletesebben is meg kell vizsgálni, főként ami a megfelelő struktúrákat illeti. Az állásfoglalással kapcsolatban pedig a megállapodások intézményi végrehajtása iránt érdeklődtünk. A civil társadalommal 2014. februárjában találkoztunk, tehát körülbelül egy évvel ezelőtt, és ez még így sem volt elég. Azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak, körültekintőnek kell lennünk, hogy biztosítsuk, hogy a végrehajtás a monitoring csoportok tevékenységének középpontjába kerül. Ezt akkor lezárjuk, ezt a rendi pontot, és jöjjön a következő rendi pontunk, ez a 13-as, napi rendi pont, illetve 14-es a szavazás. Az első szavazás mentesítéssel kapcsolatos, a 2013-as mentesítésről szól, Bőge óra jelentés készítője. 8 módosító indítványt kaptunk, és ezekről fogunk most szavazni egyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettő. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük le. Tehát a hármasról szavazunk, elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Elutasítottuk tehát. Négyes módosító mellette. Ellene Tartózkodás. Szerintem ugyanez a helyzet, úgyhogy ezt is ellenőrizzük a négyesről. Szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös jön, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk, és gratulálunk Bőge úrnak. A következő napi rendi pontunk a 15-ös textiltermékek behozatalára vonatkozó kétoldalú megállapodások. Valesza úr a jelentés készítője. 16 módosítót kaptunk, kezdjük akkor. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk. Egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tizenötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Záró szavazás jön. Először a módosított bizottsági javaslatról. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel, és gratulálunk Valesza úrnak. Most pedig azt javasolja, hogy a tanácsal trilógust folytassunk, ki támogatja a jelentéstevő javaslatát, ki van ellene? Tartózkodás. Nagy többséggel elfogadtuk ezt is. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a tárgyalásokhoz. Még egy jelentésről kell szavaznunk, szintén Valesza úr jelentés, ez a 16-os napi rendi pont, egyetlen szavazás, az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó szabályok átdolgozása. Elektronikusan fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. Lezárom. És nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk megint csak Valesza úrnak. Akkor vége a szavazásnak ma délelőttre. Yeah. Yeah. Yeah. So, uh, liebe Kolleginnen, Kollegen. Kedves kollégák, egy közleményem van az önök számára. Anenike utolsó napját töltít velünk. Most utoljára kísért minket a szavazás során, azt hiszem, hogy érdemes ideje megköszönni kemény munkáját, és sok sikert kívánunk az új munkahelyéhez. meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die den Raum verlassen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Hogyha szeretnék elhagyni a termet, akkor kérem, hogy csöndben tegyék, mert folytatjuk a munkát a 17-es napi rendi ponttal. Eszmecserét folytatunk ugyanis a bangladesi nagykövettel, Ismat Jahan úrral, azokról a kihívásokról, amelyek a bangladesi textilipari munkások helyzetére vonatkoznak, és főként a fenntarthatósági paktumot illetően a bangladesi gyár helyzetét illetően, amelynek beomlott a teteje, egy úgynevezett folytatódó szerepvállalás elnevezésű fenntarthatósági megállapodás felülvizsgálatát kezdeményeztük. Ez az Európai Bizottságnak közös kezdeményezése, de Gucht korábbi biztos javasolta az Európai Parlament támogatásával a másik fél pedig az ILO volt, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet illetve a bangladesi kormány. A kezdeményezés mögött az az elképzelés állt, hogy fenntartható módon javítsuk a textilipari munkások helyzetét Bangladesben. Uh, bang Bangladesben nagyon fontos, hogy egyoldalú kereskedelmi preferenciákat nyújtottunk, de ezt annak összefüggésében kell látni, hogy milyen az emberek élet, milyenek az emberek életkörülményei és munkakörülményei. Most bele kellene gondolnunk abba, hogy ez a kezdeményezés felülvizsgálatra szorul-e, és hogy esetleg kísérő intézkedéseket kell-e foganatosítanunk. Ezért került ez fel a napirendre. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt van velünk a bangladesi nagykövet asszony, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek, és boldog új évet! Chair of the Committee on International Trade, the European... A Nemzetközi Kereskedelmi bizottság elnöke, Bent Lange úr, tisztelt tagok, hölgyeim és uraim! Ahogy a cím is mondja, és az elnök úr is mondta, itt arról van szó, hogy aktívak, proaktívak maradjunk, úgyhogy üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy együttműködhetek az INTA tagjaival hiszen ez a téma Banglades számára nagyon fontos, és a parlament és ez a szakbizottság érdeklődést mutatott. A múltban többféleképpen működtünk együtt, és múlt novemberben a nagykövetségünk és a dél-ázsiai monitorozó csoport megvitatta az haladás. A Tazrini tűz és a bevásárló központnak az összeomlása eh, reflektorfénybe helyezte Bangladest. Ezek tragikus események, és gyakran megtörténik, hogy a legtragikusabb események a legpozitívabb reakciókat váltják ki. Ez a két tragikus esemény felébresztette Bangladest, tudatára ébredt a nemzet újra, és tudtuk, hogy a kutatás-fejlesztés területén még sokat kell tennünk. Különösen, hogy egy biztonságos és fenntartható ipart biztosítsunk. A tragikus események után példanélküli támogatást kaptunk, nemzetközi szinten, az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől. Szolidaritásról biztosítottak minket, de óva is intettek minket. Mi, a bangladesi nép, úgy döntöttünk, hogy szembenézünk a kihívásokkal. A bangladesi kormány proaktívan részt vesz és elkötelezi magát a legmagasabb szinteken az iránt, hogy a biztonságot és a munkakörülményeket átvilágítsa. A plázában bekövetkezett események után a tűzbiztonsági feltételeket ki dolgoztuk, három oldalú ö, csapatban, a munkáltatók, az alkalmazottak és a kormány képviselőivel ö, május 4-én, ami ö, alig ö, né, két héttel a tragédia után volt. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az, hogy a kormány így elkötelezte magát, ehhez a nemzetközi márkáknak, a fejlesztési partnereknek is aktívan részt kellett venni, és mindnyáján tudjuk, hogy Bangladesnek, az EU-nak és a nemzetközi munkaügyi szervezetnek be kell tartania a biztonsági szabályokat, amelyeket 2013. július 8-án írtunk alá Genfben. A kutatásfejlesztés területén own initiatives to engage in this process by forming the a textiliparban, a konfekcióiparban eh, nagyon fontos a biztonsági előírások és a tűzvédelmi előírások betartatása. Ami nagyon fontos, hogy emlékezzünk rá, már a Rana plázai események előtt is a munkajogokat a konfekcióruhagyártásban figyelembe vette a bangladesi kormány. De most még nagyobb ösztönzőt, ösztönzést találtak ezek az intézkedések. Nagyon fontos a munkavállalók jogainak, például a szakszervezeti jogoknak a biztosítása. Tavaly október 20-án a fenntarthatósági egyezményt felülvizsgáltuk Brüsszelben is, és videokonferenciákon is. Másfél évig tartott ez a folyamat, Banglades nagyon magas szintű tárgyaló csapatot küldött, a kereskedelmi miniszterünket, és minden minisztériumból szakértőket. Ez mutatja, hogy milyen fontosnak tartjuk ezt. Az EU biztos Andor László hangsúlyozta, hogy azóta nagyon előre haladtunk. új szakszervezetek jöttek létre, épület és tűzbiztonsági intézkedéseket foganatosítottak, de Andor úr azt is hangsúlyozta, hogy további tennivalók is várnak ránk. Az ILO képviselője is hasonló véleményt képviselt. A dél-ázsiai kereskedelmi kapcsolatok csoportja november végén szintén felügyelte az eseményeket. Én el akartam jönni erre a szülésre, de sajnos nem tudtam eljönni, úgyhogy az egyik megbízottam volt itt. Hölgyeim és uraim, most hol tartunk? Ez a kérdést. Már előre haladtunk, Nem törődtünk bele a helyzetbe, és tudjuk, hogy sokat kell még tennünk. De a kormány tartja magát az elkötelezettségeihez, és sikerre fogjuk ezeket vinni. Hagy soroljak fel néhány intézkedést, amit az elmúlt másfél évben foganatosítottunk jogi és adminisztratív intézkedések, épületbiztonsági intézkedések és a munkavállalók jogainak védelme. Ezek sokkal messzebb mutatóbbak né- német területen, mint amit az egyezmény előírna. A háromoldalú bizottság, amit már említettem, Bangladesen belül a 2013-ban módosított a munkások jogairól szóló munkajogi kitételt Bangladesben, illetve a biztonság és egészségbiztonság előírásokat, valamint 2013. december 1 óta 77%-kal megemeltük a konfekció ruhagyártó műhelyekben dolgozók fizetését, és a felülvizsgálati jelentéseket is átdolgoztuk, átdolgoztuk az igazgatóságot a konfekcióruhaüzemeknek, és több személyzettel járt, láttuk el, 190 új felügyelőt, biztonsági felügyelőt foganatosítottunk, és nem sokára ezzel teljesül az előtt 200-as szám. Van egy közös útmutató most már arra, hogy mit kell tenni veszélyhelyzet esetén, tűz esetén, hogy legyenek közös normák, a, az egyetem által kiképzett felügyelők számára, és a felügyelő csapatok átvilágítják, átvilágították 2187 üzemben a biztonsági feltételeket. Nagyon szívesen megosztom önökkel a részleteket. And also the launching the work of establishing a gum és létrehozunk egy úgynevezett textil falut, ahova besoroljuk azokat a gyárakat, amelyek nem feleltek meg a feltételeknek. Most az, hogy a tűzajtók, a vámok, illetve a szakszervezeti regisztrációs kérdésekkel mi történik. 267 szakszervezet jött létre 2013. január és 2014 között. E Megtiltottuk azt a gyakorlatot, hogy a sztrájkolókat üldözzék, és fekete listára tegyék a munkásokat. Új munka körülményekre vonatkozó programot indítottunk be, eddig 17 gyár kötelezte el magát. Az áldozatok családjainak kompenzálását illetően. 200 millió tekát kaptak eddig az áldozatok, és az ILO is több mint 20 milliót gyújtott be az érintett családok számára, és ezeknek a, ennek az összegnek a felét már szétosztotta. Azt hiszem, még április vége előtt mert 2011. április vége előtt szétosztják a fennmaradó összegeket. Tizenhat tagú a háromoldalú tanácsunk, ahol részt vesz a kereskedelmi minisztérium, és ez állandóan ülésezik. Szeretném hangsúlyozni, hogy a feltárások során már a legtöbb gyárban üzemben megkezdődtek a, az átszervezési munkák az ajánlásoknak megfelelően, és erőfeszítéseket tettünk A reform hatásait illetően Én azt gondolom, hogy a kormány új kezdeményezéseket is tervez, és ez nagyon fontos. Hogy mondjam el, hogy az ILO-val együtt alternatív vitarendezési módokat dolgozunk ki, hogyha igazságtalan munkafeltételekről kapunk hírt. Beindul a nemzeti egészségbiztosítási rendszer is, amely nagyon pozitív lesz az állampolgárok számára. High population and the um, National Social Security uh, Scheme a TB rendszernek az a célja, hogy megfelelő szociális hálót biztosítson az alkalmazottak számára, mint ahogy ez a világ sok országában, a fejlett világban már megtörténik. Uh, there has also been a new realization among the RMG. A konfekcióruha gyártók körében megtörtént a felismerés, hogy nem folytathatják úgy a tevékenységüket, mint eddig. És hogy jobb munkakörülményeket és béreket kell adniuk az alkalmazottaknak, és jobb képzési feltételeket. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Bangladesh nagyra értékeli az EU támogatását, különösen a vám egyezményt illetően, ami ugyancsak egyoldalú Banglades számára, de most az EU az exportjaink 56%-át teszi ki, az exportunk nagy részét a konfekcióruha teszi ki, és ilyen úton nagy társadalmi változások következnek be. Négy millió ember számára nyújtunk munkát, főleg olyan nők számára, akik szegény háztartásokból származnak. A ruhaipar növekedése Bangladesben kritikus, nem csak a nők számára, hanem a szegénység elleni küzdelem számára is Bangladesben. A gazdasági társadalmi ö, fejlődést így elősegíthetjük. Az Európai Parlamentnek nagy a felelőssége, hogy a munkaügyi normákat biztosítsa, és fel is emeli a szavát ezügyben. Szeptember 18-án fogadták el az állásfoglalást, amelyben felhívják a bangladesi kormány figyelmét arra, hogy betartassák az épület tűzvédelmi szabályokat és a munkafeltételeket, és pénzügyi kompenzációt nyújtsanak az áldozatok számára. Én remélem, hogy ahhoz, hogy fenntartható munkakörülményeket biztosítsunk a bangladesi ruhaiparban, az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy beárazással lássák el a Bangladesből származó konfekcióruhákat. Hiszen ezek a ruhatermékek fő hozzájárulhatnak ahhoz, hogy növekedjenek a bérek, és javuljon az infrastruktúra, és így a tűzvédelem Bangladesben. A dél-ázsiai delegációnak a tisztelt elnöke nemrég ellátogatott hozzánk, és biztosított minket arról, hogy a ruhatermékek árát <clears throat> megemelik Európában, hogy a munkások megfelelő bérezést kapjanak. Nagyon fontos, hogy több millió állampolgár és nő életkörülményeit javíthatjuk, akik egy messzi országban varrogatják a ruhákat. Egyelőre a legfontosabb jóvátételi formáról nem esett szó, hogy mi történik ott, ahol az üzemeket nem biztonságosnak nyilvánítják. Alapvetően ezek azok a gyárak, ahonnan a készruhák származnak. Az EU-nak rá kell venni a fogyasztóit, hogy hozzájáruljanak ezekhez a költségekhez, és talán egy donor konferenciát lehetne összehozni arra, hogy a szektorban az infrastruktúrai javítását kezdeményezzék a konfekcióiparban. Az EU elkötelezte magát, hogy továbbra is támogatja a fejlődés útján Bangladest. Illetve a kompenzációs alaphoz hozzájárulnak. Most a globális kapitalizmus láncolatába bekapcsolódtunk az amerikai és az európai partnerek kapcsán. Azt hiszem, pontosan ezért vagyunk ma itt, hogy megpróbáljuk felmérni, hogy a jövőben hogyan működhetünk együtt. Uh, with just one uh, concluding Van még egy megjegyzésem. Bangladesben, csak úgy, mint minden más működő demokráciában, a fő reformokat többségi döntéssel kell hozni. Ez pedig nem rövid távú terv. Ezt ne értelmezzék úgy, mint a kormány vonakodása. Mi továbbra is elkötelezettek vagyunk. Hogy biztosítsam önöket arról, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk hogy aktívan részt vegyünk ebben a folyamatban. Reméljük, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió is együttműködnek velünk, csak úgy, mint a múltban. Köszönöm Önöknek, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre, amelyeket föltesznek. A kereskedelmi atasén pedig segíti a munkámat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, nagykövet asszony. Ketten szeretnének kérdéseket föltenni, de én magam is föltennék három kérdést. Először is december 15-én volt egy ILO-val egy ülés, ahol bizonyos ajánlásokat tett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a munkajogi törvényi kerete kapcsolatban, hogy állnak az ILO ajánlások végrehajtásával. Az ipiszett szabályokra is kiterjed, de ez ezzel hogy állnak a dolgok? Illetve a munka ügyi felügyelet megerősítése hogyan alakul, munkaügyi felügyelők, ellenőrök felvétele folyik-e, a jelentések elérhetőek-e nyilvánosan, hogy mindenki maga tanulmányozhassa, hogy valóban betartják-e a vonatkozó szabályokat. Állandó előadónkra adom meg elsőként a szót, Karim úrnak. Parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném, hogyha jegyzőkönyveznék azt a tényt, hogy amikor a monitoring um, csoportülését szerveztük novemberben, akkor a bangladesi nagykövetség teljes együttműködés uh, mutatott, és uh, nagyon nyíltan rendelkezésünkre bocsátottak minden kért információt, is a nagykövet asszony által elmondott módon vettek részt ebben a munkában. Ez nagyon biztató volt. Két-három kérdést szerettem volna felvetni. Az ön által feltett kérdések eh, ezeknek többségét eh, eh, lefette, így köszönöm az elnök úrnak, hogy elvégzi helyettem ezt a munkát. Egy aggodalmam van még, amelyről még nem beszéltünk teljes mértékben. A novemberi, említett novemberi ülés során felmerült ez a kérdés, ez pedig nem más ez a téma, mint a kártérítés kiosztása, illetve a kártérítési alap léte és működése a parlamentnek és a szakbizottságnak úgy érzem, hogy kötelessége megvizsgálni azt, hogy az európai cégek milyen mértékben vállalták a szőket terhelő felelősséget, és bármi megfogalmazást is találtak erkölcsi szinten mindenképpen teljes mértékben meg kell bizonyosodnunk arról, hogy tényleg helytállnak a kártérítés szintjén is az európai cégek. Tudom, hogy az amerikai cégek esetében például nem a várakozások szerint alakultak a dolgok, legalábbis az adott körülmények között ennél többet mást vártam volna, tehát e tekintetben azt hiszem, hogy a mi parlamentünknek és a mi szakbizottságunknak az európai cégekkel tovább kapcsolatban tovább kell vizsgálódnia. Meghívjuk őket ebbe a szakbizottságba, vagy a monitoring csoport is megteheti ezt. A nagykövetség képviselőjének pedig azt a kérdést intéztem novemberben, és teszem én is, hogy az európai cégek felelősségvállásával kapcsolatban tudnak-e további információval szolgálni. A nagykövet asszonyt arra kérem, hogy kérem, biztosítson bennünket arról, hogy pár napon belül a bangladesi kormánytól, illetve szervektől további információkat tudnak szolgálni, a kérdekében, hogy vizsgálódásunkat folytathassuk. Köszönjük, Karim úr. Fontos kérdések ezek. Committee, uh, I have a follow-up on that. It's uh, really good. Madam Keller. Keller Franciska Keller. Um, thanks a lot. Köszönöm szépen, köszönöm nagykövet asszony, hogy eljött hozzánk ma, és nagyon hálás vagyok azért is. Úgy tűnik, hogy valaki kikapcsolt a lámpát a teremben. Okay, well, we have some electricity here, so I just uh, continue, um, because, <laughs> well, it's back. Most visszajött a világítás. Tehát köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, hogy egészen lenyűgöző előrelépések történtek. Nagyon hálás vagyok azért, hogy kiemelte azt is, hogy még nagyon sok tennivaló van hátra. Ugyanis azt gondolom, hogy valóban ez a helyzet, de nagyon fontos, hogy első lépésként elismerjük, hogy van még tennivaló. Azt is látom, hogy Európai Unióként azért nagyon nagy a felelősségünk, és ahogyan Karim úr is kiemelte, a vállalatoknak, az érintett vállalatoknak nagyon nagy a felelőssége, nekik is javítaniuk kell a munkakörülményeket, és elvégezni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ön hogyan látja az Európai Unió által nyújtott támogatást? Főként azt kérdezném, hogy ön mit gondol, mit lehetne még tenni, nem csupán Bangladesben, hanem itt az Európai Unióban mit tehetnénk még? Egy incidensről szeretném kérdezni. Tavaly decemberben a szakszervezeti képviselőket megtámadták az Azim Group egy, egyik ruhagyárában. Nyilván ez nem egy egyszeri eset volt, hanem a munkaügyi képviselőket, a dolgozók képviselői máskor is megtámadhatták, és szeretném kérdezni, hogy ilyen támadásokkal kapcsolatban mit terveznek tenni. Ön utalt azokra a reformokra, amelyek arra irányulnak, hogy magát a, magukat a jogszabályokat is javítsák, az intézkedéseket, de nagy kérdés még, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni. Mit gondol, hogyan lehet ezen a területen előrelépni azon az ellenőrzésen, helyi ellenőrzésen túl, amelyre már utalt? Említette a kompenzációt, azt mondta, hogy a pénz felét már kifizették a kompenzációval kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a családok fele kapott valami, kapta meg a kompenzációt, vagy pedig mindenki kapott, de csak az összeg felét. Egy kérdésem volna még, ami a ruhaiparra vonatkozik. Egy tanulmányt adott ki tegnap a német kormány, ami azt mutatja, hogy a TTIP az EU-USA kereskedelmi megállapodás tehát a TTIP, az EU-USA kereskedelmi megállapodás negatív hatással járhat, negatív befolyással lehet a bangladesi ruhaiparra és az ottani munkahelyekre. Nem tudom, hogy ezt látta-e, tegnap hozták nyilvánosságra azt a jelentést, hogyha ezzel kapcsolatban lenne megjegyzés, akkor ezt szívesen meghallgatnám. Köszönöm, mondja az elnök David. Először is szeretnék köszönetet mondani a nagykövet asszonynak, hogy ilyen hasznos tájékoztatót adott a bangladesi helyzetről. Négy konkrét kérdésem van, amelyek némiképp átfedésben vannak egymással. Először is Ska Keller hozzászólásához csatlakoznék, hogy én magam is azon gondolkozom, hogy a szakszervezetek mennyire függetlenek, tudnak-e működni a szakszervezetek Bangladesben ugyanis a munkáltatók nagyon gyakran beavatkoznak a tevékenységükbe, sőt, mi több kormányzati nyomást is gyakorolnak rájuk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy mit tehetnek, mit tesznek még, hogy a szakszervezetek tevékenységének függetlenségét biztosítsák. Ami pedig az ellenőröket illeti, nagyon üdvözlöm, hogy a nagykövet azt mondta, hogy egy hatóság több ellenőr toborzásával foglalkozik. A bizottság korábbi megjegyzéseivel kapcsolatban 230 további ellenőrt fognak toborozni 2014 végéig. Nagyon fontos kérdés ez. Nem csak arról van szó, hogy toboroznak új ellenőröket, hanem az ellenőröknek munkát is kell végezniük, aktívnak kell lenniük. Karim kollégám említette, hogy ne csak azt mondjuk, hogy ez egy bangladesi probléma, hiszen európai probléma is. Szeretném tudni, hogy ez a körülbelül 200 kiskereskedő kötelezettségvállalása mennyire erős. Tehát még mindig szerep, ugyanazt a szerepvállalást tanúsítják, amit másfél évvel ezelőtt vállaltak. És ön nagykövet asszony szintén utazott arra, utalt arra, hogy hajlandóak-e az emberek többet fizetni a ruházati termékekért, hiszen így jobb munkakörülményeket lehet biztosítani. A kiskereskedők hogyan reagálnak erre a gyártókra gyakorolt nyomással kapcsolatban. Ami pedig az árképzést illeti, de egy külön eltérő témában tavalyi emlékem, hogy a bizottság a paktum részeként a bangladesi kormányjal megállapodott a biztonsági berendezések vám terheiről. Ez vajon a termékek importjára bármilyen hatással volt? A gyártóknak könnyebb lette ezeket importálni, és így módon költséghatékonyabbá tenni a tevékenységet, Buchner úr. Vielen Dank, Frau Botschafterin, dass Köszönöm szépen, nagykövet asszony, hogy eljött ide, és lehetővé teszi ezt a párbeszédet. Van egy nagyon rövid kérdésem. A munkajog a demokratikus jogokkal szorosan összefonódik. Itt történt előrelépés. Köszönöm szépen. Merci, pour, euh, euh, la présentation, et je rejoindrai ce qui a été dit aussi. Köszönöm szépen ezt az előadást. Én magam is szeretnék David által említettekre reagálni. Az európai vállalatok vállal, felelősségvállalására utalnék. Az első kérdésem azon fejlemények tekintetében, ami a munkatörvénykönyvét illeti Bangladesben. Volt-e valamilyen átrendezés kérdezés azokban a mintákban, tehát hogy vannak-e olyan vállalatok, amelyek elhagyták Bangladest, akár Afrikába, akár Etiópiába települtek, tehát oda kiszervezték a tevékenységüket. Észrevették-e, hogy változik az európai vagy amerikai vállalatok tevékenysége, tehát hogy kiszervezték más országokba a munkát? hiszen a származási országban dolgozó munkások helyzetét ugyan akarjuk védeni, de ezek szerint előfordulhat, hogy a gyártók pedig más országba szervezik ki a tevékenységüket. Az OECD iránymutatások tekintetében talán el kéne azon gondolkozni, hogy kötelező érvényűvé tegyük-e azokat, hiszen most kötelező vagy önkéntes rendszerről van szó. Madame Mineur. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, nagykövet úr, nagyon nagyra értékelem. A holland TV egy sorozatot készített főmúsor időben a textiliparról, és ez pedig bemutatja, hogy mennyire rosszul működnek a dolgok Bangladesben, és hogy a nemzetközi vállalatok mennyire nem ellenőrzik, hogy olyan termékeket vásárolnak-e, amelyet nem gyermekmunkával állítottak elő. A fenntarthatósági paktumban szerepelt, hogy jelentős reformokat kell megvalósítani munkavállalói jogok, biztonság tekintetében két év telt el a Rana Plaza komplexum összeomlása óta. A bengáli kormány azt ígérte, hogy ez soha nem ismétlődhet meg, és az épületek biztonságát, illetve a tűzbiztonságot akarják szigorítani a gyárakban, valamint a szakszervezetekkel és jobb együttműködést ígértek. Azonban tavaly júliusban egy műszaki előrehaladási jelentést adtak ki a fenntarthatósági paktum végrehajtásáról. Az egyik fontos vívmány az az, hogy a szakszervezetek száma növekedett, azonban a régióból származó jelentések kevésbé reménykeltőek. a munka körülmények javításának érvényesítését például nagyon nehezen tudják elérni, és a szakszervezetek helyzete romlik. A bengáli kormány mit szeretne tenni azért, hogy a szakszervezeteket jobban bevonja azokba a reformokba, amelyek a munkavállalók helyzetét javíthatják a textiliparban? meglehetősen egyszerű intézkedésekről van szó, mint például a tűzbiztonság, de ezzel együtt az ellenőrzést javítani kell. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos a hosszú távú célok érvényesítése és végrehajtása. Megengedhetetlen a gyermekmunka, a nemzetközi vállalatoknak pedig illetve a bangladesi kormánynak egyaránt közös felelőssége a munkakörülmények javítása, ahogyan Keller kolléganőm is említette. A kérdés az, hogy a bangladesi kormány hogyan kíván a fenntarthatósági paktum céljait érvényesíteni, például nemzetközi vállalatokkal szemben. Ez a holland dokumentumfilm sorozat során tárgyaltak egy vállalkozóval a munkakörülményekről, a vállalkozó elveszített már néhány ügyfelet. Nagyon örülünk annak, hogy a vállalatok felelősséget vállalnak, de annak nem örülünk, hogy a fenntarthatósági paktum végrehajtásában lemaradás tapasztalható. A jogi szabványokat, jogi szabályokat, előírásokat nagyon szigorúan végre kell hajtani. Nem a munkavállalók jó szándékára kell ezt bízni, hanem szigorú törvényekre van szükség. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig kérdezném a bizottságot, hogy szeretnének-e hozzászólni a kereskedelmi főigazgatóságtól. Yeah, thank you very much uh, for giving me the floor. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm szépen a nagykövet asszonynak is. Szeretnék rámítatni arra, hogy a bizottság nagyon komoly veszély az elkötelezettséget. Monitorozzuk az előrehaladás banklatásban, említették már a negyedéves találkozóinkat és a múlt évi makaszintű találkozást. De az ILO is követi a helyzetet, és ez már része az eljárásnak. Bangladesbe visszatérünk februárban, hogy meglássuk, hogy mi történt a magaszinti találkozó óta, ősz óta. Figyelembe véve, hogy most hol tartunk, én úgy gondolom, hogy a munkajogokat ma jobban védik Bangladesben, de mint a tragédia előtt. Az épületek állapota is javult, de ennek ellenére egyértelmű, hogy még sok mindent kell tenni. Négy dolgot hagy említsünk. Az egyik a megvalósítás. Ha a megvalósításra nem vonatkoznak törvények, akkor az ILO programját nem lehet megvalósítani. A kormány biztosított minket arról a magaszintű tárgyalásokon, hogy na, prioritásként kezelik a megvalósítást. Másodszorban egyre többet hallunk arról, hogy a munkásokat ö, zargatják a munkahelyükön, és a kormány elkötelezte magát, például a vitarendezési mechanizmus keretében is, hogy tesznek ez ügyben, de ennek ellenére többet kell tenni, mert aggasztóak a hírek. Aztán nagyon fontos, hogy minden munkavállaló mindenütt ugyanazt a jogot kapja. Én alig várom, hogy halljam, hogy mi történik, mert jelenleg készül egy törvény. Ezen kívül egyetértek azzal, hogy nem egyszerű jó felügyelőt, munkafelügyelőket kiképezni, de a felügyelők száma az biztató, azért, mert amikor ezek a felügyelők szolgálatban vannak, akkor a magánszektorban uralkodó feltételeket kell betartatniuk. Viszont az kormányhatóságok feladata, hogy kövesse ezeket az intézkedéseket. Köszönöm szépen, és most pedig a válaszokat várjuk. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagyon jó volt azt látni és hallani, hogy ekkora érdeklődésre tart számot ez az ügy, ez a kérdés, és ez is azt mutatja, hogy mellettünk állnak. Nem mi és ők, mi és önök, hanem mi közösen egy oldalon állunk, egy csónakban nevezünk. Rögtön ezzel szeretem volna kezdeni. Kezdjük talán azzal, hogy mit értünk el az elmúlt másfél évben. Nos, egyes területeken Hát folyik a munka. Uh, az Európai Bizottság imént képviselő imént említette, egyetértek vele, hogy egy folyamatban lévő munkáról van itt szó. Mi a fontos az, hogy folytassuk a munkát, menjünk tovább azon az úton, amin elindultunk. Ebből a premisszából kiindulva elmondanám, hogy Bangladesben vannak problémáink, kihívásaink bőven, és még olyan országokban is, akik sokkal jobban állnak, mint Banglades, ott is óriási kihívás lenne mindezt végrehajtani. Kérem, értsék meg, legyenek türelemmel, és lássák, hogy mekkorát javult a helyzet. Ez egy monitoring misszió, egy küldöttség érkezik majd kivizsgálandó a helyzetet. Nem tudom, hogy önök szeretnének-e csatlakozni ehhez. Mi, mi szívesen látjuk önöket. Tehát karokkal várunk bárkit, aki kíváncsi arra, hogy mit értünk el, és mi még a tennivaló. Reagálva a konkrétan feltett kérdésekre. Nem tudtam az összeset feljegyezni. Sok kérdés volt, és még vagyok gyors és gépíró, de hát azért megpróbálok mindenkinek a felvetésére reagálni. Kezdjük talán az elnök úrral. Az első kérdése az ILO ajánlásait eh, érintette a munkajogi, munkatörvénykönyvvel kapcsolatban. Nos, az új ö, eh, munkatörvénykönyve a háromoldalú konzultatív bizottság elé kerül beterjesztésre nem sokára, az utolsó simításokat végzik rajta a jogszabályszövegezők. Ugye azt tudnak is tudják, hogy a háromoldalú tripartit konzultatív egyeztető fórum alé kell ezt terjeszteni, konz, így lehet konszenzusos alapon elfogadni. A kormányzat meg megfogalmazott egy munka védelmi és munkaügyi felügyeletre vonatkozó törvénytervezetet, és mindig is voltak munkaügyi felügyelők, lehet, hogy és ami pedig a kollektív szerződés kötést, illetve a kollektív érdeképviseletet illeti, ennek a lehetősége már korábban is nyitva állt a munkálatok előtt. Egész egyszerűen azért nem lehet szakszervezetnek nevezni ezeket, mert a nemzetközi gyárak, illetve azok az országok, amelyek az ipizet ezekben az országban a, a szakszervezet fogalma e, nem létezett, de a kollektív e, tárgyalás és kollektív szerződés kötés joga e, fennállt. Nem akarunk a nemzetközi partnereinkkel. A 2014-es EPZ munkaügyi törvény azt hiszem, hogy komoly előrelépést jelent e tekintetben. Elnök úr, még nem zárult le az ez, irányi, ez irányú munka, már itt vannak előttem a, a számok. 2001 287 gyárat ellenőriztek a munka, munkahogyi felügyelet részéről. Felít a Buet, felít az Akkord, és kb. 500 az Alliance nevű szervezet, tehát eh, halad a munka. Hogy ezek elérhetőek-e egy adatbázisban? Nos, amióta a konfekcióipar vonatkozó adatbázist megnyitottuk, azóta feltöltjük az újonnan készült munkahogyi felügyeleti jelentéseket. Egyetértek Karim úrral, akinek sajnos már távoznia kellett, de valóban arra van szükség, hogy az európai cégek szerepvállalása, erkölcsi és pénzügyi felelősség vállalása biztosított legyen. A kártérítéssel kapcsolatban 2014. szeptember 30-a volt a határidő, 30 millió amerikai dollárról vártunk, ebből 21 milliót már kap, megkaptunk, 9 millió híja még. És egy európai cég, Primark maga is 2 millióval a kárpotlási alapba, tehát az ILO ajánlása szerint létrehozott kárpotlási alap, tehát feltöltés alatt van, és ezt megfelelően fogjuk használni. Hogy az áldozatok családjai részben vagy teljesen kárpótolva lesznek el. Nos, tavaly szeptember óta 2848 kártérítés igény érkezett be, és 2798 esetben úgy döntöttünk, hogy árkárpotlás 40%-os első részlet, és 30% pedig az 2015 első negyed évében áprilisig. Tehát haladnak a dolgok. Keller asszony, Egyetértek önnel, valóban sok még a tennivaló, messze nem tökéletes a helyzet. Örülök annak, hogy ez ügyben nincs köztünk véleménykülönbség. Hogyha a felelős találnak, akkor természetesen meglévő jogszabályok értelmében bíróság elé kell állnia annak a munkáltatónak, aki tisztességtelen munkaügyi eljárást alkalmaz. Több esetben is sor került vádemelésre gyár tulajdonosok ellen, és folyik a büntető eljárás. Tehát a munkaügyi felügyelet a legfrissebb információk szerint 39 olyan bejelentés érkezett, amely szakszervezet ellenes tevékenységet jelentett, 39 gyárról van tehát szó, minden esetet kivizsgáltak, és arra jutottak, hogy a legtöbb esetben a szakszervezetek bejegyzésének a megtagadása okozta a problémát. Oké, okay, um, Uh, Mr. David Martin, you have referred to... David Martin kérdésével folytatnám, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy függetlenek legyenek a szakszervezetek. Szubjektív az ön kérdése. Vannak érvényben lévő törvények, vannak már működő mechanizmusok. A munkaügyi felügyelet a, működik, a munkatörvénykönyvének módosítása folyamatban van, de az előző törvényben is voltak szankciók. Hát túl korán lenne még bármit is mondani arról, hogy a szakszervezetek mennyire szabadon működhetnek, túl korai lenne még pálcát törni Banglades felett, adjunk egy kis időt arra, hogy beinduljanak a dolgok. a gyárak 14%-ában működik csak szakszervezet. Persze két rossz nem ad ki egy jót. Az a szabadság, hogy ennyire szabadon tudnak működni a szakszervezetek, ez nem egy precízen megállapítható dolog, ez nem egy teljesen objektívan megállapítható dolog, szubjektív kérdéshez térünk erre vissza, Próbálunk persze javítani a helyzeten. Mit tesz az akkord az minden tőle telhetőt megtesz, de van egy fenntarthatósági megállapodás. Az akkord nevű szövetséget a BGM -e, például a termelői szervezet, őket is megpróbáljuk bevonni ebbe a e, folyamatba. ez az Akkord nevű ez alapvetően főként ez az Európai Unióra vonatkozó, ami a textilgyárak biztonságosabb betételét célozó megállapodás. Nos, növekedett, nő, vezetette árnövekedéshez mindez? Úgy tűnik, hogy nem. Hol kinek kellett meg húzni a nadrágszíjat a munkavállalóknak? Hát nyilván az ellátási lánc, a beszállítói lánc leggyengébb eleme. De igazából a miniszterelnök erőfeszítéseinek köszönhetően, aki addig, addig gyakorolt nyomást a termelőkre, ami elérte, hogy a munkavállalók bére ne csökkenjen. Az árak nem emelkedtek, a termelési költségek emelkedtek viszont. Hogyan lehet tehát a jó szándékot valahogy úgy megvalósítani a gyakorlatban, hogy se a munkavállalók, se a termelők, se a fogyasztók ne erjenek rosszul. Ha egy két euróért vásárolt pólót sokszorosáért ad, adják el, tehát érdemes mm, végig gondolni, hogy ki keres a legjobban ezen az egész üzleten, ki szakítja le a legnagyobb gyümölcsöt erről a fáról. Demokratikus ország, Banglades, demokratikus jogokról beszélünk, és mindenkinek a, a nem, nemzeti érdek, hogy megvédjük a munkavállalókat és az ő jogaikat. A CRS, Corporate Social Responsibility, a cégek, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, erről már beszéltem. Vannak-e olyan cégek, akik átelvitették a termelést Bangladesen kívülre? Nos, Hál' Istennek eddig ilyenről nem tudunk. A due diligence elvárható, tehát a megfelelő körültekintéssel való kell eljárnunk, de Bangladesh szerintem a Made in Bangladesh az egy olyan jelzés, egy olyan szinte márka, amire büszkék lehetünk, és szeretnénk, hogy büszkék is maradhassunk erre. A fenntarthatósági megállapodás vagy egyezmény azt jelenti, hogy hosszú távon gondolkozzunk. A bangladesi termékekre nem csak mi, hanem önök az egész világ büszke lehet, és amelyet szívesen vásárolnak az emberek. A Holland TV ö, harc a textiliparért, igen, hát a harc folyik ilyen a piac. De a gyerek munka ügyben Lehet, hogy bizonyos gyárakban van ez, de a konfekcióiparban nincs, ebben biztos vagyok. We had signed with the UNICEF and with the help with the United States that the... Évek óta keményen dolgozunk azon, hogy a konfekció iparban az ír magját is kiírtsuk a gyerek munkának. Ezért ezt őszintén és büszkén mondom, hogy ez a probléma e, ez szerintem már megoldott. Látom, hogy az elnök úr az órájára e, tekint, nos, megpróbálom rövidre fogni, de hát nagyon fontos téma ez. Azt kell látni, hogy a munkavállalók bangladesiek, fontos, hogy ne hagyjuk őket magukra, ne csak a munkáltató kénye kedvére e, hagyjuk őket. Azt hiszem ezzel talán a kérdések többségére sikerült reagálnom, hogy valamit kifelejtettem volna, akkor elnézést, emlékeztessenek engem, nem direkt történt. Köszönöm, elnök úr. Thanks a lot, madam. Köszönöm szépen, nagy nagykövetasszony. Nagy öröm volt, hogy itt üdvözölhettük Önt, és természetesen folytatjuk a megbeszéléseket a munkakörülmények javulásáról Banglades esetében, illetve az európai vállalatok felelősségvállalásának alakulásáról is, hiszen ez a következő lépés, hogy hívjuk meg ide az európai vállalatokat, hogy ők is vegyék komolyan a felelősségüket. Még egyszer nagyon köszönöm, minden jót kívánunk Önöknek, és természetesen a továbbiakban is kapcsolatban maradunk. Okay, colleagues. Rendben, kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. A 18-as napi rendi pont jön. A beruházók és az állam közötti vitarendezési ügyekről Az ISDS témájában Malmström biztossal tárgyaltunk a múlt héten, és nagyon fontos, hogy nyilvánosan megvitathassuk a konzultációs folyamat eredményeit, és természetesen azon is el kell gondolkoznunk, hogy milyen nyomonkövetést alkalmazhatunk, hiszen nem titok, hogy a kritikus pontok közül ami a konzultációs eredményekben felbukkant, a saját állásfoglalásunkban is szerepel az ISDS-szel kapcsolatban, amit 2011 áprilisában fogalmaztunk meg. Ezt most már nagyjából jól ismerjük, jól tudjuk, és a kulcskérdés most már az, hogy hogyan tudjuk ezt folytatni, milyennek a nyomon követése és melyek a következményei e problémás pontokkal kapcsolatban. Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy eh, Jean-Luc de Marti, a bizottság kereskedelmi főigazgatóságának főigazgatója eljött ma hozzánk, és tájékoztat minket a konzultációs folyamatról, illetve annak nyomon követéséről. Ezután meg fogom önnek adni a szót, illetve önöknek, a képviselőknek, a koordinátorok már volt egy megbeszélés Strasbourgban, úgyhogy akkor mindenki másnak is majd lehetősége lesz feliratkozni. És Anlük, tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, már egy első informális találkozót tartottak, ami a beruházás védelemre vonatkozó, illetve az ISDS-re vonatkozó nyilvános konzultációt illeti. Az ISDS, tehát a beruházó és az állam közötti vitarendezési eszköz a TTIP-ben. Erről Malmström biztos asszonya megbeszélést folytattak múlt héten. Malmström asszony azonnal tájékoztatta önöket az első vitáról, megbeszélésről, és hogyha egyetértenek ezzel, számos célzott találkozó közül ez még csak az első, amit önökkel tartunk. Az ISDS TTIP-ben betöltött szerepéről itt a parlamentben és máshol is nyilatkoztunk már. Úgy gondolom, hogy ezt részleteiben meg kell beszélnünk. A jelentés, a beszámoló csupán első lépés ennek a folyamatnak. A célom az, hogy megpróbáljam előkészíteni a talajt ehhez a folyamathoz, és nagyon körültekintően fogom végighallgatni a bizottságok többen szántak már időt arra, hogy a jelentés 140 oldalát végiglapozzák. Azt láthatják, hogy a konzultáció eredményeit tényszerűen részletesen tárgyaljuk, semmiféle szakpolitikai ajánlást nem fogalmaztunk meg, tényszerűek igyekeztünk lenni ebben a szakaszban, főként azért, hogy teljes és határozott megáll, ö, megbeszéléseket folytathassunk ezzel kapcsolatban. Egy közös diagnózist kell felállítanunk, mielőtt még konkrét és hihető eredményeket, illetve megoldásokat kínálunk. A bizottság számára az önökkel folytatott konzultáció lehetőséget biztosít arra, hogy a TTIP vonatkozásában konkrét javaslatokat tegyen. A konzultáció során a bizottság 13 kérdést tett fel, apropó megközelítésben az ISDS-TT-ben betöltött szerepével kapcsolatban. Lényeges beruházás védelmi kérdésekre is kitértünk, illetve a beruházó állam közötti vitarendezési mechanizmusra is kitértünk. Minden kérdést egyfajta magyarázat előzött meg, hogy hogyan lehet szabályozni az átláthatóságot, az ISDS bíróságok hogyan fogják ennek átláthatóságát biztosítani. A szándék az az volt, hogy az véleményeket összegyűjtsük annak érdekében, hogy a megfelelő egyensúlyt kialakítsuk jogos szakpolitikai, illetve legitim szakpolitikai célkitűzések érvényesítése céljából. Szeretni, szeretük volna meghallgatni a véleményeket azzal kapcsolatban, hogy a 12 területtel kapcsolatban melyek a hozzáállások. Szeretnék néhány konkrétumot és a konzultáció eredményei közül megemlíteni. A bizottság körülbelül 150 ezer választ kapott, ez a lehető legnagyobb szám a bizottsági szolgálatok által valaha szervezett konzultációk sorában 145 ezer választ kollektíven nyújtottak be különböző online platformokon keresztül. Ezeket kollektív válaszadásként kezeltük, az elemzés szempontjából azonban ezt a jelentésben egyenlő mértékben vettük figyelembe. Annak ellenére, hogy nagyon pontos kérdéseket fogalmaztunk meg. A, válasz, a válaszok jelentős része nem bocsátkozott vitába a részletes javaslattal kapcsolatban. Két fő állítás típust ö, olvashattunk ellenvetést, illetve aggályokat fogalmaztak meg a TTIP-pel kapcsolatban általánosságban, a második pedig főként a beruházás védelemmel kapcsolatos ellenvetések voltak. Voltak azonban részletesebb válaszok is, főként például körülbelül 450 szervezet szava, válasza szerepelt itt, például szakszervezetek, civil szervezetek, vállalatok válaszai. Gyakorlatilag minden kérdésre adtak eltérő válaszokat. Egyesek szerint a megközelítés elégtelen a szabályozáshoz való jog tekintetében, a beruházók védelmét pedig mások szerint nem szabad túlhangsúlyozni. Az NGO-k és a szakszervezetek úgy gondolják, hogy elégtelen a szabályozáshoz való jogvédelme, az üzleti szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a beruházók védelmének csökkentését nem szabad engedni a bizottság konkrét beruházásvédelmi szempontokat említettek, azonban a megosztottság itt még mindig fennáll. Konstruktív javaslat is elhangzott, a jelentés tehát négy olyan területet azonosított, ahol mindenképpen tovább kell gondolkodni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek további problémák, illetve témák a jelentésben, amiről beszélni kell. Első terület, a szabályozáshoz való jog védelme a közérdekben. Ahogyan elhangzott, nagyon heves vita alakult ki, hogy megfelelő egyensúly alakuljon ki a szabályozáshoz való jog és a beruházók védelme között. Nagyon sok aggály merült fel e jogvédelmével kapcsolatban. Második, az ISDS bíróságok hogyan fognak működni, és a tevékenységüket hogyan fogják felügyelni. Ez a terület kapcsolódik a legitimitás hiányával kapcsolatos kérdésekhez, illetve aggályokhoz. Tehát meg kell vizsgálni, hogy a, hogyan nevezik ki a bírókat, és hogyan tudják védeni, a, hogyan tudják ellenőrizni a tevékenységüket. Nagyon kevés konkrét javaslat volt azzal kapcsolatban, hogy a harmadik aggályra hogyan reagáljunk, a negyedik pedig a fellebbviteli mechanizmus lehetősége. Támogatják a fellebbíteli mechanizmust, azonban nagyon sok kérdés elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan fog ez megvalósulni. A legitimitás, az elszámoltathatóság problémája, aggája merült fel az ISDS bíróságokkal kapcsolatban. Sok bíróság nem ismeri, vagy sok polgár nem ismeri az ISDS-t, és nem is bízik abban. Tehát nem konkrét tapasztalatokon alapul a aggály, hanem puszta félelmeken. A diagnózist tehát kollektíven szeretnénk megtárgyalni, és természetesen a megoldásokról is beszélnünk kell. Malmström biztos asszony már említette, hogy tavasszal a bizottság egy javaslatot fog benyújtani az ISDS-szel kapcsolatban, a TTIP vonatkozásában. És mielőtt egy hivatalos javaslatot beterjesztenénk, Malmström biztos asszony szeretné bevonni e szakbizottságot is a különböző opciókba. Ez azt jelenti, hogy részletesebben kell belebocsátkozni ezekbe a kérdésekbe, annak érdekében, hogy szélesebb körű konszenzus alakuljon ki az Európai Uniós intézmények között. Nagyon fontos a folyamat szempontjából a bizottság és a parlament között, hogy eszmét cseréljenek az ISDS-el kapcsolatos problémák terén. A következő intaülésen ezt nem fogjuk tudni megoldani, hanem hivatalos és nem hivatalos üléseket is fogunk tartani, vagy akár szemináriumot és workshopot is ezzel kapcsolatban. Különböző aggályokat fogalmaztak meg a polgárok olyan aspektusokon, kapcsolatban, ami tovább mutat a TTIP-ISDS konzultáción. Általánosságban a ttip kapcsolatos tárgyalásokra utaltak. Ez főként a kollektív nyújtott válaszokban jelent meg amit pedig az egyedi polgárok, az egyéni polgárok nyújtottak be, a TTIP-re és az ISDS-re is utaltak aggájaikban. Jelentős ellenvetés volt például azzal kapcsolatban, hogy az állítólagos titkosságot hangsúlyozták ki a TTIP-ben, nagyon világosan megmutatkozik, hogy a kommunikációt javítanunk kell az érdekelt felekkel. Nagyon fontos lépések történtek az átláthatóság növelése érdekében, ez kulcsfontosságú elemet jelent a tevékenységünkben. A tárgyalások során egy jogi szövegre irányuló javaslat is született, a TTIP megállapodásnak konkrét részeit szeretnék néhányan látni, tehát most először egy bilaterális tárgyalásban a bizottság a konkrét jogi javaslatokat még a folyamat során fogja közé tenni, illetve úgynevezett TTIP álláspont dokumentumokat fogunk kiadni, nem műszaki nyelvezeten, hogy mindenki számára érthető legyen. Ez az átláthatóság tehát egy hosszú folyamat, és amint a dokumentumokat nyilvánosságra lehet hozni, azokat fel is töltjük a weboldalra. A tárgyalásokról tehát el, kialakult az a kép, hogy titkosság, titkolózás övezi. Malmström biztos asszony ezekkel az aggályokkal mindenképpen foglalkozni akar. A nyilvános konzultációt követően pedig arra jutottunk, hogy most már az Európai Unión belül meg kell állapodnunk arról, hogy mi legyen a meg a megközelítés az ISDS-szel kapcsolatban. A TTIP-el kapcsolatos tárgyalások még mindig kezdeti szakaszban vannak, jó lehet azok már a 2011 elején megkezdődtek. Meg kell tudni, hogy az EU milyen megközelítést akar alkalmazni, hogy olyan eredmény szülessen, ami nem aknázza alá a szabályozáshoz való jogot. Ugyanakkor viszont védi a beruházókat. Ez egy nagyon fontos folyamat és időigényes. Szeretnék kötelezettségvállalásokat is megemlíteni, amelyeket Cecilia Malmström biztosasszony is említett. A TTIP ről az Európai Bizottság fog tárgyalni, ez olyan megállapodás, ami jó az állampolgárok számára a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából Európában. Olyan megállapodás, ami növeli Európa befolyását a világban, és lehetővé teszi számunkra, hogy szigorú szabályainkat fenntartsuk. Soha nem gondoltunk olyan megállapodásra, ami a szabályaink szigorúságát enyhítené. Az Európai Parlament, a tagállamok, támogatják a gyümölcsöző megbeszéléseket, ezt alapvető fontosságúnak tartjuk, ugyanis az Európai Parlament aktív, konstruktív szerepvállalása nélkül nem tudjuk közös célunkat elérni, ami az, hogy az Európai Uniót megfelelően képviseljük az USA-val folytatott tárgyalások során. Köszönöm figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Jean-Luc. Lesz egy meghallgatásunk január 27-én a vita rendezésről. Három órakor délután a Júri szakbizottsággal együtt szervezzük, szakértőket is hívtunk, tehát meg egyszer január 27 délután három óra. Euh, köszönöm, elnök úr, Dömáti úr, köszönöm ezt a prezentációt. A konzultáció eredményét mindannyian ismerjük, és sok érdekes kérdést tett fel. Az Európai Bizottságtól azt szeretném kérni, hogy egy dosszi ügyében legyen nagyon óvatos és körültekintő. Tudjuk, hogy mivel jár, látjuk, hogy mivel járat az, hogyha nem átlátható módon folynak a tárgyalások, például a tárgyalási mandátum nem nyilván, nyilvánosságra nem hozatala milyen komoly felebrodást váltott ki, nagyon komoly tehát a félreértés, ami övezi a TTIP ügyét. A közvélemény és egyes parlamenti képviselők körében is nagyon komoly ellenérzések vannak a ttip kapcsolatban. Mindezt látjuk, halljuk, amikor hallhattuk már az európai választási kampány során is. A TTIP az nagyon komoly aggodalmakat ébreszt az emberekben ilyen gyakran, főként a munkaerőpiacra és egyes ágazatokra milyen hatással lehet e tekintetben. Hogyha az ISDS, a kérdés tehát, hogy az ISDS szerepeljen-e a TTIP-ben, tehát a befektető állam közötti vitarendezés mechanizmusa szerepeljen-e ebben a megállapodásban. Egy ha igen, akkor precíz feltételeknek kell eleget tennie, nagyon alaposan kell ezt a keretet meghatároznunk, garanciákat kell vállalnia az Európai Bizottságnak. Vannak olyan bizonyos pirosonok, amelyeket nem léphetünk át. Például a közegészségügyi munka jogi kérdésekben a tagállamok hatáskörét semmiféleképpen nem korlátozhatja. Az ISDS-nek nem lehet az a következménye, hogy a, a nemzeti joghatóság sérül. Mindenképpen teljes átláthatósággal kell ennek a rendszernek működnie. és semmiképpen sem szabad engedni, hogy ez az úgynevezett postafiók cégek számára kiskaput nyisson. A kis és középvállalkozások igényeit sokkal nagyobb mértékben kell figyelembe venni, általában az ISDS esetében és a TTIP keretében belül is. Tehát mindenképpen átlátható közvélemény számára világos az állami hatásköröket és a befektetőket egyaránt védő ilyen rendszert tudunk elképzelni. Köszönjük, Szikúr! Grazie, Presidente. Ringrazio. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm a főigazgatónak is ezt az elemzést. Számomra személy szerint ez nagyon érdekes volt, és nagyon fontos, egy nagyon objektív és kiegyensúlyozott véleményt hallottunk. Figyelembe véve, hogy milyen fenyegetésekről hallottunk. De jogosan említette, hogy az EU-n kívül több mint négyezer egyezményt írt alá az EU az Amerikai Egyesült Államokkal is, és némelyik a 60-as évekből származik. Úgyhogy nem olyan mechanizmusokról beszélünk, amikről elmondhatnánk, hogy nem tudjuk, hogy gyakorlatban hogy működnek. Úgyhogy ami megdöbbent engem, hogy például a Kanadával kapcsolatos ügyeinkben ez még mindig egy buktató marad. Ami itt most új, az az, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy megpróbálja javítani a rendszert. Természetesen ez szükséges, de vannak olyan szabályok, amik nagyon jó üzenetet küldhetnek. Megérthetjük, hogy hogyan jelöljük ki azokat, akik döntenek ezekben az ügyekben. És nagyon fontos, hogy pártatlan legyen ez a döntés, és hogy szabálykövető. Ezen kívül a fellebbezésnek a kérdés is nagyon fontos, kell, hogy legyen fellebbezési lehetőség. Nem akarom alá becsülni az elért eredményeket, a konzultációt, de nekem úgy tűnik, hogy csak három egy országból, Németországból, Ausztriából és az Egyesült Királyságból kaptunk megfelelő választ. Hogy, hogy történt ez? Ezt azért ki kellene elemezni. Úgy tűnik, hogy nagyon sok válasz ugyanaz volt. egyszerűen csak lemásolták egymás válaszait. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy mindenről beszéljünk, ez a bizottságnak és a parlamentnek a feladata, hogy hozzájáruljanak ehhez a vitához. Egy dolgot azért hangsúlyoznék. Ha veszélyeztetjük a jó jogorvoslatot, akkor veszélyeztetjük magát a Lisszaboni szerződést is, mert nagyon sok beruházási szerződésünk van, amelyekben már van vitarendezésre lehetőség. Hogyha most ezt megkérdőjelezzük, mint lehetőséget, akkor ez alássa a például Szingapúrral aláírt egyezményt, és a lehetőségeinket is alása, például Kínáv, Kínát illetően nem sokára lesz a Júrival egy meghallgatás, és majd meglátjuk, hogy mi a jogi hatása ezeknek a dolgoknak. Akárhogy is, nagyon köszönöm, és köszönöm a főigazgatónak. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, 11-en kértek szót. Mm-hmm. Úgyhogy kérem fogják rövidre. Fjellner úr. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm ezt a prezentációt, ezt a beszámolót is. Mindig nehéz egy ilyen eh, állatot elemezni. 145 ezerre mondták, hogy nem tetszik nekik? Az ISDS-en belül eh, korábbi eh, Eh, illetve eh, meg nem alapozott eh, panaszok, illetve igények kérdése is felmerül. A Müncheni Környezetvédelmi Intézet például büszkén számolt be arról, hogy 30 ezer választ gyűjtött be az interneten keresztül. azt hiszem, hogy nem az ISDS valós tapasztalatából adódó visszajelzések ezek. Hát ez azt hiszem, hogy valóban így lehet. A reagálóknak hány része az, aki befektetett valaha? 0,0008 tízezrelék? a jogászok, tudós emberek válaszát nyilván megfelelő fenntartásra kell ez esetben kezelni, és akkor fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a befektetői védelmező magában ISDS? Hiszen akkor nem csak a TTIP-ről beszélünk. Az, a Szingapúrról, a SIF-ről is szó van, Kínáról, Indiáról nem is beszélve és akkor teljesen más a helyzet. És azt mondjuk, hogy akkor most a, a, a, csak az amerikaiakkal nem akarunk egy ISDS-t, vagy a gazdag országokkal nem, vagy a szegény országokkal nem, de a kettő között óriási különbség van. you. Köszönöm, nem értettünk semmit. De azért még egyszer köszönetet szeretnék mondani Demárti úrnak, és a múlt heti konzultációért Malmström asszonyjal, és hogy az úti terv is készül. De az eredményeket kicsit jobban meg kellene nézni a demokrácia szempontjából. Amikor a 97%-a a válaszoknak szkeptikus, illetve nem hiszi, hogy a vita a mechanizmus kellene, hogy létezem, akkor a logikus válasz az lenne, hogy ezt hogy dolgozzuk fel a konzultáción. Tegnap a tanács, a lecsoros elnökség egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy ezt nem veszük figyelembe, és úgy folytatjuk a konzultációt, mint eddig. Ez azt jelenti, hogy alássuk az intézményekbe vetett bizalmat, bizonyos dolgokat nem vitatunk meg nyilvánosan, és nem vesszük komolyan az állampolgárok véleményét. Ez jó lenne, hogyha belegondolna a bizottság, ez a demokrácia egyik alapkérdése. Aztán Persze arról is szó van, hogy a belső piac és az amerikai piac kihívásait hogy egyeztessük össze. De hát a vitarendezés az a kereskedelem egyik eszköze. A kérdés mindig az, hol és ki dönt a beruházásokról, hogyan lehet vonzani a befektetőket, és hogyan lehet őket megvédeni. Szerintem vissza kell térnünk a bevett eljárásokra, átlátható kell, hogy az eljárás, hogy legyen bírósági eljárásokra van szükség. Miért? Miért kell élnünk ezzel az eszközzel, amelyek amely gyakorlatilag a 60-as évekből származunk. És igazából, amikor megszületett, akkor a beruházási feltételek teljesen másképpen néztek ki. Tegnap Pascal Lamival beszéltünk, kedves kollégák, vessük fel a kérdést. Ez az eszköz Megfelel a mai kihívásoknak? A világkereskedelmi hálózat kihívásainak? A kérdés a szita. Miért nem köztjük össze a két dolgot? Az a 97 aki nem akarja a vitarendezést, az nem akarja a szitát sem, abban sem akarja látni. Miért ratifikálnak egy olyan egyezményt, miért lépne életbe egy olyan egyezmény, amit aztán módosítani kell azért, mert a TTIP-ben valamit akarunk. Azt kellene mondani, hogy vessünk véget ennek az eszköznek. David. Thanks, Köszönöm szépen, köszönöm Zsánlőknek, hogy eljött hozzánk és bemutatta ezt a dokumentumot. Azt kell mondanom, hogy aggaszt engem ez a konzultáció, hiszen nem csak az ISDS-el foglalkozik, ugyanis elhangzott, hogy az EU egyfajta elit projekt, és ez egy olyan vád, ami ellen védekeznünk kell. De egy olyan konzultáció, amelyre 150 ezer ember válaszolt a bizottságnak, nem tetszik az eredmény, azok olyanok, mint Christopher, elmondták, hogy nagyon sokan vettek részt ezen a konzultáción, de át kell azt vizsgálni, tehát akkor most konzultációt folytatunk a konzultációról, Szerintem ez az Európai Uniós közvéleménynek rettenetes üzenetet továbbít. Az ISIS-szel kapcsolatban még Jean-Luc is elmondta, hogy az ellenvetések nagy része ahhoz kapcsolódott, mert semmilyen tapasztalatok nincs az ISDS-szel kapcsolatban. Szerintem ennek épp az ellenkezője igaz, igenis van tapasztalatuk az ISDS-szel kapcsolatban. Lehet, hogy a műszaki részleteket nem értik, de azt értik, hogy az ISDS olyan mechanizmus, amely túlzott jogot biztosít a multinacionális vállalatok számára a közjogi hatóságoknak a szabályozási jogosultsága ellen. Tehát ezek azok az elvek, amelyeket elleneznek az emberek. A konzultáció bemutatta, hogy milyen aggályokkal viseltetnek az emberek az ISDS irányába, és négy konkrét területet emelt ki. Ahogyan elmondtam Malmström biztosasszonynak is múlt héten az ARIF jelentésben, az Európai Parlament 2011 áprilisában pont azt a négy problémát azonosította, amelyet ön említett, és sok egyéb aggályt is. A következtetés pedig, amit önök levontak, hogy igen, vannak problémák, de a válaszom az, hogy ezekkel próbáljanak meg komolyan foglalkozni. Ezek alapvető jelentőségű hibák, hibák az ISDS rendszerben, amelyel foglalkozniuk kell. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni Christopher érdekében is, mert ha azt mondjuk, hogy a TTIP esetében át kell ezt dolgozni, akkor igen, a CETA esetében, a többi mechanizmus esetében is ugyanez a dolgunk. A frakciómnak az a véleménye, hogy az ISDS-t ki kellene hoz, ki kellene húznunk, illetve tépjük szét, kezdjük újra a munkát. Sokkal jobb belső jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani az ISDS, ugyanis nem veszi figyelembe az európai közvélemény hozzáállását. Oh. Ah. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy Malmström asszony az ISDS eh, nyilvános konzultációjának az eredményét ilyen komolyan veszi, olyan politikus benyomását kelt, aki tényleg odafigyel az emberekre. Ugyanakkor aggaszt engem, hogy az Európai Bizottság a CITA apropóján milyen következtetéseket von le. Nagyjából mindegy, hogy a TTIP-ben vagy a CITA-ban van. Olyan amerikai cég, amely egy kanadai cégben jelentős rend, részesedéssel bír, és minden másodiknak van ilyen, használhatja az isds hogy Hogyha ennyire aggasztja az ISDS őt, akkor a kanadai szabadkereskedelmi megállapodáson miért engedi, hogy beszivárogjon ez? Általánosságban itt az ideje annak, hogy az ISDS minden szabadkereskedő megállapodás esetében alap, alaposan átgondoljuk? A közvélemény aggódik. A Corporate Europe Observatory is készített anyagot arról, a, a válságban lévőt európai országokból mentik ki a pénzeket, ez az alcíme. Nagyon érdekes ez az elemzés, amely az ISDS eseteket is vizsgálja, amikor egy uniós tagállammal szemben a befektetők ilyen eh, eljáráshoz folyamattak. A, a Heinrich Stiftung is készített egy hasonló eh, elemzést, hasonló következetésekre jutva. Szerintem el kell ezen gondolkodnunk, el kell ezen gondolkodnunk, hogy mennyire működhet eh, egyáltalán ez a rendszer, milyen uh, sárkány milyen rémet engedünk be eh, Európába ezzel. Demokráciában élünk, így az érintettek bevonásával állapítjuk meg azokat a szabályokat, amelyek vonatkoznak mindenkire. Végezetül a szitával kapcsolatban szeretnék elképzelést kapni arról, hogy milyen menetrenden dolgozunk, mikorra kerül ez, kerülhet ez elfogadásra. Kérem, tartsák hozzászólási időt, mondja az elnököm, nem érünk a végére. Jude következik. Köszönöm, elnök úr! Azt hiszem, hogy a közvélemény napnál világosabb, hogy ellenzi az ISDS-t Lehet, hogy 140 ezer válasz érkezett, voltak olyan válaszadók, akik olyan szervezetek részéről érkeztek, akik milliókat képviselnek. Nagyon sokat sokakat képviselnek tehát ezek a válaszok. Az jó, hogy az Európai Bizottság elismerte, hogy nem félelemkeltés folyik, hanem valóban jogosak az aggodalmak. Elhangzottak, hogy mik ezek. Októberben az olasz elnökség TTIP ügyben szervezett egy konferenciát, itt a kereskedelmi miniszterük eh, azt eh, sugalta, hogy az ISDS olyan témává vált, amelyet igazából nem is lehet eh, a tárgyalóasztalra tenni. Annyira megmérgezni a sok hangulatát. Nos, a konzultáció is azt mutatja, hogy az ISD Eddig ez tényleg ilyen toxikus kérdés. Igazából nem látom, hogy az Európai Bizottság hogyan tudna kifarolni ebből a helyzetből, de nem csak arról van szó, hogy a vitában tájékozatlanok vesznek részt, az Egyesült Királyságban készült 2013-as tanulmány értelmében az ISDS szükségességére semmi sem mutat, és csak az Egyesült Királyság esetében a költségek jóval meghaladják az esetleges előnyöket. Konkrét lehet a kérdésem. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy alternatívákat készítsen elő, hiszen különböző alternatívákat is javasoltak a konzultáció során másképp is lehet védeni a beruházókat, befektetőket, például a tagállami jogorvoslat megerősítése Amerikában és más nemzetközi megállapodásokban is vannak alternatív megoldások. Mik a tervek erre vonatkozóan? Köszönöm szépen, most pedig Janik Zsadó következik on plaisante mais je trouve qu'il y a là euh, une dérive extrêmement euh, dangereuse. hogy Megmondom fordulok, akik a választási kampányprogramodat első betűtől utolsóig nem olvasták végig, nem olvasták végig az összes általad megszavazott jogszabályt, akkor ők nem tudatosan szavaztak rád. Ugyanezt mondott tulajdonképpen, hogy aki, aki nem befektető, az nem tud véleményt formálni ISDS ügyben. Ezt mondani szerintem ez nagyon veszélyes. A nyilvános konzultáció során az emberek kimondták, ellenzik az ISDS-t. Nem lehet azt mondani, hogy aki ellene szavaz, vagy ellenes véleményt fejez ki az interneten. Nem lehet azt mondani, jó, hát igen, igazából nem is azért ellenzik, mert nincsenek tisztában azzal, hogy ez mi van. Éppen ezért nem kell figyelembe venni a véleményüket. Így nem lehet működni, ez így nem megy, hiszen így óriási szakadékot fogunk már most is óriási szakadik tátong a választók, az emberek és az intézmények között, és csak tovább tágulna. Az emberek véleményt nyilvánítottak, a cégek, a személyek nyilvánítottak, de nem mondhatjuk azt, hogy a Business Europe képviseli például minden európai cég véleményét. Ez így nem megy. A kérdés az, hogy szembe tudnak-e szállni a törvényalkotókkal, az önkormányzatok, a cégekkel, ahogyha az érdekeik azt szolgálják. Nos, az ISDS arról szól, hogy egy állami döntést megkérdő jeleznek a cégek. Hogyha elfogadjuk az ISDS-t, akkor azt mondjuk, hogy ha egy állami döntés se valaki nem elégedett, akkor azt a bíróság előtt kérdőjelezheti meg. Nem tetszik neki a környezetvédelmi jog? Megkérdőjelezi. Az ISDS alap gondolata az, hogy a cégek az állami döntéseket megkérdőjelezik a bíróság előtt, még ráadásul olyan fórumok előtt, amelyek nem tagállami fórumok a nemzeti parlamentek is kifejezték a véleményeket. Ezt nem lehet csak így lesöpörni az asztalról. Kormányzatok, államfők, emberek, fogyasztói szervezetek, szakszervezetek, a KKV-k képviseletei is azt mondták, hogy ellenzik, ellenzik az ISD-t. Nem lehet ezt lesöpörni az asztalról, nem lehet azt mondani, hogy csak a befektetők védelme forog itt kockán. Más módja is van annak, hogy a befektetőket megvédjük, és az emberek tájékozatlanok. Nem, nem, alapvetően itt olyan alapvető politikai elvek forognak kockán, amiket mindenképpen meg kell védenünk. Köszönjük, Mária következik. Köszönöm. Az elhangzottakat csak támogatni tudom. Azért egy pozitívumot is elmondanék. Tegnap TTIP-ről beszéltünk, és sokan elmondtuk, hogy negatívan közelítenek a TTIP-hez, és hogy hazudnak, vagy így torzítanak, és hogy pozitívabban kell állnunk a szabadkereskedelemhez, ami a Amerikát illeti. Közel 150 ezeren válaszoltak erre. Nos, az ISDS egy roppant nehéz technikai kérdés. Hát ez nem is rossz, hogy ilyen kérdésben 150 ezeren, annak ellenére, hogy az ISDS nagyon bonyolult kérdés, veszik a fáradtságot és véleményt nyilvánítanak. Ez már önmagában pozitívum. Mi a második ilyen pozitív megjegyzésem? Nos, bíznunk kell a polgárok véleményében. Az, az á, és az állami döntésekben bízniuk kell tudni az embereknek. Hogyha nem bízunk a rendszerben, akkor nagyon nagy baj van. Ez a másik üzenet, amit ki kell nyilvánítanunk. Az európai polgárok úgy tűnik, hogy semmiben sem bíznak. Nem, éppen azt mondják ezzel, hogy bízunk abban a képességében a demokráciának, hogy megvéd minket. Christopher, inkább azt mondanám néked, hogy Európa védő vagy, mi is Európát védjük, és igazából a pozitívumot kell látni ebben, az emberek is a demokrácia védőit látják bennünk. Az Európai Bizottsághoz fordulok a következő kérdésemmel. Rengeteg időt és energiát fordítottunk arra, hogy fogyasztók millióit és polgárok millióit győzzük meg arról, hogy az ISDS jó nekik? Most nem erre kellene fordítani az energiát, nem, nem milliókat, hanem csak pár ezer céget kellene meggyőzni arról, hogy az, e, az állam által hozott törvények is meg tudják őket védeni. Tehát teljesen változtatni kell a hozzáálláson, e, és e, sokkal kevesebb időbe, energiába telik meggyőzni a cégeket. A Business Europe-al egyszer kell leülni, egyszer, hogy meggyőzzék őket, hogy az eh, állami jogszabályok az igazságszolgáltatás eh, készen áll arra, hogy megvédje a befektetőket, és eh, végre elérhetjük azt, hogy a, a polgárok és a magáncégek is bíznak majd az államban. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy vannak azért bizonyos dolgok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az emberek azt mondják, hogy nem tudom, hogy mi az ISDS, de nem tetszik. Hát ez nem lehet tájékoztatáson alapuló válasz, és nem lehet ebből tartalmas vitát lefolytatni. Ezt kampánynak föl lehet használni. Attól tartok tehát, hogy ezzel foglalkoznunk kell. A jelentés gyakorlatilag nagymértékben azt tartalmazta, amit mi is gondoltunk. Szeretnénk kapni egy ütemtervet. Én azt tudom, hogy tagállam hazám, az Egyesült Királyság elemzi már ezeket a válaszokat. Kíváncsi volnék, hogy a többi tagállam mit tesz ez ügyben, és hogyan lehet előrelépni. Természetesen a legnagyobb veszély az, hogy a szitát és belevonták az összes tagállam több évnyi tárgyalási munkát hajlandó lenne félre dobni. Ez milyen precedens teremtene a többi nemzetközi tárgyalásra, hogyha a tagállamok ennyit tudnak elérni? Köszönöm, Joachim. Ja, vielen Dank. Äh, ich finde das, was die... Köszönöm szépen. Amit most a bizottság csinál az eredményekkel, az nem átlátható. Volt egy konzultáció, volt rá fél évük, hogy kiértékeljék. Aztán leálltak ezek a ez elemzések, de közben meg a konzultáció folyik, közben nem tudjuk, hogy hova tartunk. Azt mondták az országoknak, hagyják nyitva ezt a témát a választási kampányban, utána pedig csináljanak, amit akarnak. Hát nyilván egy aláássuk az eljárást. Aztán volt egy okos ember, aki azt mondta, de hát nem investáltunk ebbe semmit. De akkor azt mondták, hogy igen, de aztán, ha születik ítélet, akkor fizetni kell. És azok, akik érintettek, azoknak joga van ahhoz, hogy véleményt alkothassanak. Ha csak nem azt a véleményt akarja képviselni, hogy akinek pénze van, az kaphat jogorvoslatot. Tehát amit a bizottság most csinált, az egyszerűen egy időhúzási taktika. Úgyhogy engem nagyon érdekelne, hogy milyen tényeket ígér, milyen eredményeket a bizottság. Ha nincsenek új eredményeik, akkor pontosan miért nem? És ahhoz szintén egyértelmű választ szeretnék kapni, nem csak az, hogy hát most nem tudunk lépni, az az, hogy hogyan értékelik az eredményeket. Azt mondják, hogy nekünk mindegy, hogy mit született a konzultáción, vagy tartalmi lépést is tesznek. Mert az eddigi tárgyalási eredmények elég egyetmondó, ellentmondók. Köszönöm. Ön is szót kért? Akkor ön jön. Köszönöm szépen. Engem az zavar, ebben a vitában, hogy a bizottság azt mondja, hogy a legtöbben nem is értik, hogy ez miről szól, úgyhogy nem érdemes választ adni. Hát mi a demokrácia? Ezek az emberek láttak konkrét eseteket, például a Vattenfall esetet, ott is nagyon sok pénzről volt szó. Az emberek ugyan nem jogászok, nem szakértők, nem tudják a véleményüket jogi nyelvezeten kifejezni, önök pedig egy proforma előírt véleményt adnak mindenkinek a szájába. Ez a demokrácia elveinek alásása, ezek megtámadása, hiszen önök azt mondják, hogy á, nem kell őket komolyan venni, mert úgyis ugyanaz mindenkinek a véleménye. Aztán ezek az előre elkészített nyilatkozatok. Ezekkel kapcsolatban két dologra utalnék. Egy nagyon magas szintű német politikustól hallottam, aki nyilvánosan azt mondja, hogy a vita rendezési mechanizmus nem is tér el a német bírósági gyakorlattól. Hát egyáltalán nem így van. A vita rendezés során a várható profittal kapcsolatos vitáról van szó, a német bírósági döntésekben pedig általában a bekövetkezett vesztességért adott jóváltételről van szó. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit sejt már a nagy közönség, de úgy tűnik, hogy sok politikus nem. Aztán van még itt egy kérdés nagyon sok megfogalmazás nem precíz, legalábbis az mi jogi értelmezésünk szerint, például a szitának a megfogalmazásai. Tehát interpretálni kell ezeket. Lehet uh, kemény vagy szoftos interpretációt nyújtani. A kemény interpretáció az attól függ, hogy melyik nemzeti jogot vesszük alapul, a német vagy a francia jogot, hogy lesz ez? Választ szeretnék kapni erre. Da úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottságnak a konzultációra adott válasza Egyrészt tartalmaz egy pozitív részt, illetve egy negatív és veszélyes részt. A pozitív rész az, hogy annak ellenére, hogy a legtöbb válasz kritikus volt, ezt mondja a bizottság, hogy eh, semmiféle konkrét döntést nem hoztak még, hát ez is valami. Azt mondja a bizottság, hogy csak akkor hoz végleges döntést, arról, hogy az ISD ezt bevegye a TTIP-be vagy sem, hiszen erről még nem született döntés. Tehát akkor úgy tűnhet számunkra, hogy lehet még a TTIP, egy olyan TTIP, amiben nem szerepel az ISDS aztán pedig az ISDS záradékról való vitát is említi. Szerintem ez a vita mindenképpen hasznos, hiszen nem arról van szó, hogy kockáztatni akarjuk a nemzetközi kereskedelmi vitarendezési módot. Nem tudom, hogy ez a TTIP-re vagy a SETA-ra vonatkozik, nem tudom. Minden esetre meg kell azt érteni, értelmezni kell, azt, amit a nemzetközi kereskedelemben egy elfogadható ISDS áradéknak tartanának. A elnök szövege tehát nagyjából ebbe az irányba mutat. Azonban van egy nagyon negatív része a bizottság reakciójában, hogy ezt a vitát az ISDS reformjáról úgy akar jelentíteni, hogy az alapkérdéssel nem foglalkozik. Miért van szükségünk a TTIP-ben egy ISDS rendszerre? Ez a kérdés már napirendre került. Nem lehet úgy csinálni, mintha nem lenne ott. Hát miért van értelme az ISDS-nek? És a bizottság erre nem válaszolt. Nagyon fontos tehát, hogy a bizottság elmagyarázza, miért van szükség az ISDS-re a nemzetközi kereskedelmi stratégiai szempontjából, és főként azért, hogy az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás tekintetében megtudjuk a bizottság álláspontját. Nem szabad ezt a kérdést figyelmen kívül hagynunk, nem lehet nyilvános vitát tartani az ISDS záradékról szóló nyilvános vitára, hogyha nem válaszolunk erre a kérdésre végül, de nem utolsó sorban Begini asszony. A hozzászólásom kritikus lesz, nagyon közvetlen, és ez lesz az utolsó. A konzultáció eredményének hatásáról fogok szólni. 150 ezer ember válaszolt a konzultáció során. Azt mondta valaki tegnap, hogy ez nagyon kevés embert jelent. De soha semmilyen nyilvános konzultációra nem érkezett még ennyi válasz. Most pedig azt mondják, hogy a konzultációt nem végezték el megfelelően, az információt nem továbbították kellően. Hát ugyanezt szoktuk mondani akkor, amikor egy választás eredménye például nem tetszik nekünk. Az európai állampolgárok szóltak, és azt szeretném, hogyha meghallgatnánk, amit elmondtak. Jól lehet, észrevettem, hogy az a tanulság, amelyel el akarnak velünk hitetni, hogy oktatni, képezni kell az állampolgárságot, hogy azt válaszolják, amit mi akarunk hallani. Nem arról van szó, nem arról akarunk vitázni, hogy hogyan változ, változtassuk meg az ISDS, tegyük azt elfogadhatóbbá. Az állampolgárok beszéltek, azt akarják, hogy az ISDS szüntessék meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a TTIP-et akkor teljes mértékben elfogadják, de mégiscsak javítani fogja a TTIP-ről kialakított képet. Azok, akik megszavaztak minket, ők fizetik a mi fizetésünket. Nem a beruházók fizetnek minket, hanem az állampolgárok. Hát Jean-Luc nagyon sok kérdést, álláspontot hallhatott az imént, úgyhogy most akkor öni a szó parancsoljon. Merci beaucoup. Je vais... Euh, Köszönöm szépen. Uh, utiliser... Ha megengedik, akkor az anyanyelvemen válaszolnék. Már csak azért is, mert több kérdést franciául kaptam. Három. Nagyobb egység képviselőtől is egyébként. Elsőként elmondanám, hogy szerintem ez a vita is jól mutatja, hogy az Európai Unió mennyire felbecsületetlen értékű. Miért? Azért, mert a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta a az Európai Unió visszakapta a hatáskörét a befektetések védelme terén. 1402 oldalú két oldalú szerződés van, ebből 1300, több mint 1300 ISDS-t is tartalmaz. Ezeket a szerződéseket a nemzeti parlamentek ratifikálták a kormányzatok javaslatára, minden tagállamban, minden jobb és baloldali kormányát a vezetett országban egyaránt. Tehát nagyon fontos ez a, és hasznos ez a mai vita, amely a valóságban miről szól? Hát arról, hogy meg kell-e reformálnunk az ISDS rendszert, vagy arra van-e szükség, hogy megszüntessük és hogyha leegyszerűsítjük a vitát a hallott hozzászólások alapján, akkor azt hiszem így lehet ezt összefoglalni a legjobban. Az is világos, hogyha a válasz az lenne, hogy meg kell szüntetni az ISDS-t, akkor 1300 eh, kétoldalú eh, megállapodással mi lesz, amelyben van ISDS? Ahol nincs ott pedig eh, nincs átláthatóság, semmiféle garancia nincs, nincs a vonatkozó szabályokra idézet vagy hivatkozás, a, vagy nincs semmiféle mechanizmus a, a fellebezésre. Mi lesz akkor ezekkel a szerződésekkel? Ha megengedik, akkor angolul folytatom. Az igazi kérdés tehát az, mi legyen az ISDS-szel, a TTIP-en belül és általánosságban. To come back on why as ISDS invented by Germany Németország több mint 50 évvel ezelőtt találta fel az ISDS intézményét. Miért létezik egyáltalán ez? Nos, az ISDS célja az uniós tagállamok számára az volt, ez idáig legalábbis, hogy a külső piacokon védjék az európai befektetőket, beruházókat, minél lehetőség szerint a tagállamokban meglévő és működő rendszerekhez leginkább közelebb lévő szabályokon keresztül. Általában ez a védelmi szint alacsonyabb. Nagyon nehéz ugyanazt a védelmi szintet, befektetők ugyanolyan szintű védelmét garantálni. De miért is van, létezik ISDS? Mert nemzetközi szerződéseket kötünk, és ahhoz, hogy ezeket végrehajtsuk, megvalósítsuk, szükség van egy valami fajta vitarendezési eljárásra. Ez hívta életre az ISDS-t, és sok igazságügyi rendszerben, főként a duális rendszerben, Egyesült Államokban, Kanadában, vagy az Egyesült Királyságban az unión belül nem alkalmazhatóak közvetlenül a nemzetközi szerződések a hazai bíróságon keresztül, mert ezek a bíróságok csak az ország saját jogszabályainak szerezhetnek érvényt. Európában előfordulhat az, hogy valaki hátrányosan megkülönböztetnek, és az megkötött szerződés rendelkezéseinek nem lehet érvényt szerezni. Ez az igazi probléma, tehát nem az amerikai cégeket próbáljuk védeni ezzel Európában, mert csak azért sem, mert általában hátrányos megkülönböztetésben nem részesülnek az amerikai cégek Európában. Ugyanez a garancia azonban a harmadik országokban nincs meg a saját befektetőink számára. Ez aggaszt minket. Harmadik országokban próbáljuk az európai cégeket védeni. És a cégeknek mindig megvan a lehetőségük arra, hogy az adott ország jogrendszerén belül próbáljanak érvényszerezni az igazuknak próbálják érvényesíteni a különböző igényeiket. Ez, lehet, ez lett volna tehát az első megjegyzésem. Másodszorban, hogyha hmm, megvizsgáljuk alaposabban, akkor miről is van itt szó? Mi forog itt kockán? Növekedés és munkahelyteremtés ez a célunk. Ehhez befektetésre van szükség. ahhoz, hogy befektetők legyenek, ahhoz kell védeni a befektetőket, ehhez a befektetők védelmének érvényt kell szerezni. Örülök, hogy ma sor kerül erre a vitára. Máshol sem volt még erre precedens igazából. Na, nagyon örülök tehát annak, hogy beszélünk arról, hogy megreformálható-e az ISDS. Ez egy jó lehetőség erre, és, és tényleg jogosan merül fel a kérdés az átláthatósággal kapcsolatban vagy a belső bíróságok hatáskörével való összeférhetetlenségről, vagy a fellebbezés eljárásról, és így tovább, és így tovább. Ezek jogosan felmerülő kérdések, amelyekre választ kell találnunk. Együtt kell próbálni javítani a rendszeren. Nyilván lesznek változások, ezért nem tudunk most végső választ adni erre a kérdésre. De azt nem mondhatjuk szerintem, hogy nem akarjuk az ISDS-t. Az ISDS rossz Amerikával, miközben máshol pedig mindenütt elfogadjuk. Mi értelme lenne annak, hogy általában védjük eh, ezt a jogot. Eh, ez egy olyan általános cél, amit eh, nem csak a harmadik országokkal szemben kell megvédenünk. A, egy képviseleti demokráciában élünk, legalábbis a legutóbbi értesüléseim szerint. Van egy végrehajtó hatalom, van egy parlament, egy törvényhozó hatalom, és hát az önök parlamentje az önök parlamentje lesz az utolsó szó a TTIP megállapodás ügyében. Tehát ez a konzultáció alapvetően nem egy népszavazás, a nyilvános konzultációnak nem ez a célja. Ahogy a Zsadó úrnak, Zsadó mondta, az én kezdő prezentációmban azok, akik vélemény nyilvánítottak, semmit sem tudnak. Én ilyesmit nem mondtam, csak a tényeket soroltam fel. Ami pedig Szájfi asszonyát elmondatokat illeti, hogy mik azok a dolgok, amikben nem engedhetünk, világos, hogy emiatt kell tanulmányozni ezeket a kérdéseket, azt nem engedhetjük meg, hogy majd a 21. század második végére vonatkozó ISDS ne feleljen meg ezeknek az elvárásoknak a, a, 21. században kell ISDS, és ha igen, hogy nézzen ki az ISDS a 21. század igényei szerint? Ez az a kérdés, amire közösen választ kell találnunk. Köszönöm szépen, Jean-Luc. Egyetlen záró megjegyzést engedj meg. Azt hiszem, hogy a beruházás védelem nagyon fontos. A kérdés az, hogy az ISDS vajon a megfelelő eszköze ennek. Ami pedig a német beruházás védelmi szerződést illeti, amelyre többen hivatkoztak, ez 1959-ben született Pakisztánnal, abban nem volt ISDS, hanem egy állam és állam közötti vitarendezési megoldás volt. Talán a többi szerződésnél is ez lehet a megoldás. Ami az államok közötti vitarendezési mechanizmust illeti, az államok közötti mechanizmus szintén megoldás lehet, de az államok közötti megoldás olyan helyzethez vezethet, amikor minden egyes esetben a hatóságoknak kell eldönteniük, hogy állást foglalnak-e, az egyes esetekben felmerült kérdésekben. Először is valószínűleg ez nagyon leterhelő lenne, másodszorban nagyon kényes helyzet lenne, hogy minden egyes esetben állást foglaljanak, ahol különböző elemeket kell megvizsgálni ahhoz, hogy igent vagy nemet mondhassunk. Tehát inkább a megfelelően felkészült bíróságoknak vagy törvényszékeknek lehet ez a hatásköre, vagy a saját belföldi bíróságoknak. Az ISDS foglalkozó bíróságnak mindenképpen átláthatóbbnak kell lennie, és egy fellebbviteli rendszer irányába kell majd elmozdulnia. Tehát az ISDS és a belföldi bíróságok között így módon kell különbséget tenni. Nagyon fontos, hogy természetesen a szerződés vásárlás helyzetét el kell kerülnünk, úgyhogy hasonló módon el kell kerülnünk a bíróságok közötti szemezgetést is. Emma feltett egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy melyek a következő lépések a nyomon követés terén. Tehát fognak-e konkrét ajánlásokat beterjeszteni? Azt hiszem, hogy Malmström biztosasszony már eléggé világosan fogalmazott erről, teljesen egyértelmű, hogy ezt a vitát nem szabad a végtelenségig nyújtani, és az elkövetkezendő hónapokban pedig világos álláspontot kell kidolgoznunk ezzel kapcsolatban, világos ajánlásokat megfogalmazni kellő időben, és azt is fontosnak tartom, hogy jövő nyárig világos álláspontot dolgozzon ki az Európai Unió, ha azzal kapcsolatban, hogy szeretne az EU az ISDS-ről tárgyalni az Egyesült Államokkal. Ha a válasz igen, akkor fogunk, ha a válasz nem, akkor nyilván az ISDS-ről nem tárgyalunk. De ennek mi lesz a következménye a tárgyalások egyensúlyára nézve? annak kockázata, hogy a tárgyalásoknak egy részét elbukjuk. Például a közbeszerzési eljárásokat, ha megnézzük, ez az Egyesült Államok számára nagyon kényes kérdés. Legyen akkor egy olyan TTIP, amiben nincsen a közbeszerzési eljárás benne. Úgyhogy elemeznünk kell a lehetséges következményeket, illetve meg kell vizsgálnunk annak következményét is, hogy milyen eredményeket hozhat az ISDS általánosságban. Nagyon jogos vita az egyébként, hogy az ISDS-ről általánosságban folytassunk vitát. Tehát az ISDS rendszerét meg tudjuk-e reformálni, vagy sem. Köszönjük szépen, az elnök úrnak kikapcsolódott a mikrofonja. Eh, eh, so, that's a good news. Ez jó hír. És akkor elhalasztom a következő napi rendi pontot, mert nincs több időnk. Semmi értelme belekezdeni ebbe. Az egyéb napirendi pontok között sincs semmi, úgyhogy bejelentem, hogy mikor lesz a következő ülés. Február 23-án. Köszönöm.